Colleagues, um, we're going to begin our agenda this morning. Good morning. Jó reggelt kívánok! A mai napirendünket szeretnénk megkezdeni. Hogyha nincsenek ellenvetések a napirenddel kapcsolatban, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Kettes napirendi pont. First of all, the linguistic profile, colleagues, the... Nézzük akkor a nyelvi rezsimet. Dán, görög, lett és litván nyelvekkel, illetve litván nyelven van, de a többi másik nyelven nincsen tolmácsolás. Kérem, hogy mindenki biztosítsa azt is, hogy itt van-e a szavazókártyája, mert 10 órakor egy hosszú-hosszú szavazó listát kell megszavaznunk. Ez a leghosszabb anyag, amióta megkezdtük a mandátumunkat, úgyhogy kérem, hogy mindenkinél legyen itt a szavazókártyája, és 10 óra után 10 perccel megkezdjük a szavazást. Második gondolat, koordinátorok javaslatainak megvalósítása, raportőrök kinevezése, jó magam. Az egyszerűsített el, eljárás nevében három jelentésről van itt szó a jog érvényesülése, biztonság térségének megvalósítása terén, valamint a rendőrségi együttműködés, illetve a bíróság és rendes, rendőrségi együttműködés büntető ügyekben. Ez a három téma. Soraya Post lesz az egyik jelentéstevő, illetve egy készítünk a Tranban, az Eszendétől, ez pedig a kívülről irányított repülőgépek biztonságára vonatkozik. Aztán van egy LIBE adhok delegáció, ezzel kapcsolatban a koordinátorok azt kérték, hogy egy LIBE, LIBE adhok delegációt küldhessenek kilenc taggal Isztambulba és Indiába, új delhibe a 15-ös héten, 2015-ben, ez pedig a vízum csomaggal kapcsolatos folyó tárgyalások kapcsán tennénk meg. Ez a 205-ös cikk ért, értelmében, vagy szabály értelmében valósult meg. Következhet a hármas napi rendi pont, ami pedig a jogi szolgálat prezentációja. Az Európai Ombudsman levele az Európol Európol közös ellenőrző szerve által a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programról készített második vizsgálati jelentés hozzáférhetőségéről. Az ombudsmannal eszmécserét fogunk folytatni. Itt ugye egy levélről van szó a dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán. Korábban már jeleztük azt is, hogy a LIBE szakbizottság ezzel kapcsolatban egy jogi szakvéleményt kért be a jogi szolgálattól, és most itt vannak a jogi szolgálat képviselői. Pászosz úr fogja bemutatni ezt az álláspontot. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok! Nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy a Lisszaboni szerződés után már itt voltam egyszer a Libe szakbizottság előtt, amikor az új ö, SWIFT, illetve az első SWIFT ö, megállapodással kapcsolatban kérték ki a jogi szolgálat véleményét a LIBE szakbizottság részéről. A második SWIFT ö, megállapodás, ezt én nem TFTP-nek hívom, hanem második SWIFT-nek, Nos, ezzel kapcsolatban néhány gondolatot szeretnék elmondani a háttérről, és aztán három nagy kérdésre szeretnék központosítani. Öt kérdésről volt konkrétan szó a levélben, de ebből három a legfontosabb, úgyhogy ezekre fogok ma összpontosítani a prezentációmban. 2010-ben az USA-ban megkötöttük a SWIFT megállapodást, ez pedig pénzügyi adatok átadását jelenti az Egyesült Államok pénz, pénzügyminisztériuma felé, és a négyes cikk adja azt a feladatot az Európolnak, hogy az USA-tól érkező speciális kritériumokra vonatkozólag adatokat szolgáltasson. Intvert asszony volt ennek a jelentéstevője, és ő azt kérte, hogy a Joint Supervisory Body az Europol részéről ennek a jelentéseibe betekintést kaphasson. Itt titkos információkról is van szó, tehát ez egy titkosított adatokat tartalmazó dokumentum. De ezt a dokumentumot az USA nem hajlandó kiadni, és ezért az Europol Intveld asszonynak nem adja ki ezeket a dokumentumokat. Ezt követően az Intvelt asszony az ombudsmanhoz fordult, és ez a kérvény azt célozta, hogy vajon az Europol milyen jogon tagadta meg a dokumentumokba való betekintést. Ez 2014-ben volt, szeptemberében. Nos, hát itt egy inspekciós jelentésbe való betekintéssel kapcsolatban megint csak nem kapott betekintést Intveld asszony, és az ombudsman sem kapta meg ezt a dokumentumot. Éppen ezért az ombudsman nem volt képes megállapítani azt, hogy a tartalma ennek a dokumentumnak indokolta vagy sem a titkosítást. És ezzel le is zárta az ombudsman a jelentését, és az Európai Parlament elnökének egy levélben megindokolta, hogy miért kellett lezárniuk ezt az ügyet. Az ombudsman asszony azt javasolta, hogy az Európai Parlamentnek esetleg különböző ügyek kapcsán azon kell elgondolkodnia, hogy az európai szerződések általi öm, betekintési jogokban jogsérülés történt, tehát ezt kellene felülvizsgálnia az európai intézményeknek, illetve a parlamentnek. Nos, ezzel kapcsolatban a jogi szolgálathoz öt kérdést intéztek önök egy levélben, és itt három kérdésre térnék ki részletesebben. Az első arra vonatkozó, hogy vajon a beleegyezési jog állandóan kérhető-e vagy sem. A második kérdés a technikai kérdésekre vonatkozik, a SWIFT-en belül, és hogy ezek vajon felhasználhatók-e arra, hogy az ombudsmant eltiltsák, vagy az Európai Parlament bármely tagját eltiltsák a dokumentumokba való betekintéstől. És a harmadik kérdés pedig arra vonatkozik, hogy az Európai Ombudsman és az Európai Jog lehetőséget teremte arra, hogy tevékenységeinek lefolytatása közben az európai intézmények titkosított dokumentumokhoz hozzáférjenek. Nézzük most az első kérdést. Nézzük meg a dokumentumok természetét, tartalmát. Amennyiben harmadik államra vagy harmadik személyre gondolunk, akkor igen, ezek titkosított dokumentumok, és erre szükség is van. nézzük meg, hogy a 45-ös cikk az Europol döntésében, illetve a tanács 2011. harmadik hó 31-ei döntése értelmében ez a, annak a 12-es szabálya értelmében ez megvalósítható-e. A másik pedig az Europolnak a 46-os cikkére vonatkozik. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ezek az intézkedések a biztonsági szabályokkal kapcsolatos tanácsi döntésre visszautalnak, tehát itt egy ranvoáról van szó. A 12-es cikk az előbb említett tanácsi döntéssel kapcsolatban elég világosan kimondja a helyzetet, ugyanis ebben azt olvashatjuk, hogy a titkosított információk kibocsátója nem a tanács, akkor a tanácsnak kell kérnie az írásbeli engedélyt az dokumentum eredeti tulajdonosaitól a hozzáférést ezeket kosított dokumentumokhoz. Az Europol szintén ugyanilyen alapon kell eljárjon, tehát ebben az esetben az USA-tól kell engedélyt kérjen a dokumentumokba való betekintéshez. Tehát ez az első kérdés, amelyről kérdést tettek fel. A második kérdés a technikai módozatokra vonatkozik a SWIFT-tel kapcsolatban. Ezek a négyes cikk 9-es bekezdésében szerepelnek a megállapodásnak. Itt ebben azt olvashatjuk, hogy a feleknek koordinációt kell végrehajtani a technikai módozatok megtámogatására az Európol munkamódszereire nézve. Itt a D rész az, ami fontos a mi szempontunkból, ugyanis ez kimondja, hogy a az USA pénzügyminisztériuma által kiadott információkat nem lehet kiadni, anélkül, hogy erre külön írásbeli engedélyt adna az USA pénzügyminisztériuma. Tehát megvizsgáltuk ezeket a technikai módozatokat, és arra a konklúzióra jutottunk, hogy ezek administratív szabályokat jelentenek, amelyek nem jogilag nem kötelező érvényűek, ugyanis itt a bizottság állította össze ezeket a technikai módozatokat, és az európai jog által csak a 218-as cikkben a meghatározott tartalmakra vonatkozólag kötelező ez a fajta titkosítás. Tehát a technikai módozatokat nem lehet jogalapként tekinteni az Európol részéről a betekintésbe való visszautasítás kapcsán, úgyhogy ez az ombudsman kérésre nem megfelelően megalapozott válasz volt. Itt én úgy gondolom, hogy itt egy általános alapelvről van szó, és ennek az alapelvnek nem a technikai módozatokban kell megvalósulnia, tehát tulajdonképpen itt egy adminisztratív megállapodásról volt szó, aminek nincsen jogilag kötelező érvénye. Most pedig a harmadik kérdésre térnék rá, amit ma reggel tárgyalni szeretnék, és szerintem ez a legfontosabb. Ez pedig az ombudsman szerepére vonatkozik hatásköreire. Ez az önök levelében az ötös számú kérdés volt. Önök azt a kérdést tették fel, hogy az ombudsmannak mindig joga van-e a titkos dokumentumokba való betekintéshez, annak érdekében, hogy tevékenységét megfelelőképpen ki tudja fejteni. Vagyis itt konkrétan ebben az ügyben arról van szó, hogy az Európol visszautasíthatja-e a betekintést ezekben a dokumentumokban az USA-ra hivatkozva, hiszen az USA nem adta meg ö, hozzájárulását a dokumentumokba való betekintéshez. Nos, ez a helyzet nem ugyanaz, mint amikor ö, az, em, tehát a, az állampolgárok kívánnak betekintést kapni bizonyos dokumentumokra. Itt nem ugyanerről van szó. Ez egy 10 per 49-es dokumentumban, illetve rendeletben szereplő helyzet. Tehát ez egy speciális betekintési jog az ombudsman részére. Itt most konkrétan erről beszélünk, és ugyanakkor ez azt is jelenteni, hogy az ombudsman továbbra is a titkosításhoz kell, hogy tartsa magát, ezekhez a szab, ezeket a szabályokat be kell tartania. Nos, hogy maga a kérdés, hogy az ombudsmannak mindig joga van-e vagy sem betekinteni a titkosított dokumentumokban, most ezzel kapcsolatban arra a konklúzióra jutottunk, hogy az ombudsman jogai nem abszolút jogok ebben az értelemben. Vagyis természetesen van egy olyan jog, amelyet az európai intézményeknek vagy ügynökségeknek be kell tartania, de azért vannak derogációk és lehetőségek is. Olyan alapon jöttünk erre, hogy erre a konklúzióra olyan alapokon jutottunk, hogy az ombudsman statutumát megvizsgáltuk. Itt a hármas cikk kettes bekezdése mondja ki, hogy az intézmények, az európai intézmények az ombudsman által kért információkat be kell, tehát ezekhez hozzáférés kell, hogy biztosítsanak. A titkosított dokumentumok, érzékeny dokumentumok, viszont a intézmények biztonságához kapcsolódik. Tehát ettől is függ. És ez a második rész az, ami nagyon fontos, mert a mi értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy az ombudsman vizsgálati jogai korlátozni lehet az Európol biztonságra vonatkozó szabályainak értelmében a hármas cikk kettes bekezdésének francia bekezdése azt mondja, hogy az érzékeny dokumentumokhoz való hozzáférés alá van rendelve a biztonsággal kapcsolatos szabályoknak. Tehát ez az a rész, amelyre alapozzuk szakvéleményünket, tehát úgy gondoljuk, hogy nem abszolút betekintési joga van az ombudsmannak. A másik, egy 46-os cikk az Europol szabályzatából, amelyre már korábban is utaltam, és a harmadik referencia pedig a 12-es cikk, az Európai Unió titkosított dokumentumainak védelmére vonatkozó 2011 per 0331-es rendelet, amelyre már szintén utasított, utaltam. Ugyanis itt most nem az Európai Tanácstól érkeztek a titkosított információk, hanem egy harmadik fél részéről, tehát az Egyesült Államokról van szó. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben vannak derogációs jogok, tehát az ombudsman betekintési jogát ebben az esetben lehet korlátozni. Köszönöm szépen az önök figyelmét. Köszönöm szépen, csak egy tag jelezte, hogy szót kér Sophie Intveld. Szeretne mások is felszólalni? Ha nem, akkor lezárom a hozzászólók listáját. De igen, Diazdemeire úr. Cornelia Ernst is. Akkor most lezárom a hozzászólók listáját. Sophie. Köszönöm, elnök úr. Köszönet Passzis úrnak a jelentésért, amit elkészített. Még mindig van egy pár kérdésem. Az első kérdésem a dokumentum tényleges tartalmára vonatkozik. Közzétételről, vagy nem közzétételről beszélünk. Azt szeretném tudni, hogy mi szólnánk a részleges közétételről. Úgy gondolom, hogy csak egy teljes dokumentumot egyszerűen titkosítani, bizalmasnak jelenteni, azért, mert lehet, hogy vannak benne olyan mondatok, amelyek kapcsolódnak az, Európai, az Egyesült Államokból érkező anyagokhoz. Szerintem ez túlzott titkosítás. Elvi jellegű kérdéseim is vannak már azon kezdtem el gondolkozni, hogy az értékelése helyes-e. Milyen mechanizmus áll a rendelkezésünkre, hogy ellenőrizzük a nemzetközi megállapodások alkalmazását, végrehajtását, mert általában a másik partner, mondjuk most az Egyesült Államok, de legközelebb majd Oroszország lesz, ugye most fogunk aláírni megállapodást a Katárral, az PNR-ről, e-, vagy a Katárral, akkor ezek a szabályok ezen megállapodások esetében hogy fognak működni. Aztán egy másik kérdés, hogy eh, hogyan tudjuk ezt megtámadni. Lehet, hogy semmi különös nincs ebben a dokumentumban, de semmilyen módunk nincs arra, semmilyen lehetőségünk, hogy ezt megállapítsuk. Valószínűleg újra a bírósághoz fogok fordulni, bár kezdek belefáradni, persze ők is már lefáradtak tőlem, de úgy tűnik, hogy csak így tudjuk elérni, hogy az polgárok hozzáférhessenek a megfelelő információkhoz. Az amerikai nagykövetel néhány héttel ezelőtt volt egy megbeszélésem, azt mondta, hogy ne, ne aggódj, még az Európai Bíróság se fog kapni betekintést a dokumentumokba, ha mi ezt nem akarjuk. Tehát most már tényleg azon gondolkozom, hogy milyen jogaink vannak európai polgárként, és hogyan lehetséges az, hogy harmadik országok, bár baráti országok, de legközelebb majd nem baráti országról lesz szó, ténylegesen meghatározzák a, a jogi feltételeket az Európai Bíróság számára, vagy akár az Európai Ombudsman hatáskörét. Ez sokkol. És ez is csak bizonyítja, hogy mennyire fontos, amikor tavaly állásfoglalást fogadtunk el az éves átláthatósági jelentésre, hogy nagyon-nagyon sürgősen szükségünk van arra, hogy legyenek mechanizmusok, amelyekkel ellenőrizni tudjuk a titkosítást, meg tudjuk támadni a titkosítást, az Európai Bíróság nem az egyetlen út kell, hogy legyen előttünk e tekintetben. Ami pedig az ombudsman hatásköreit illeti, beszéltem az ombudsman maga is más vélemény van. Tehát valójában a biztonsági szabályok milyenek is. Még mindig az a benyomásom, még mindig nem látom a dokumentumot, amiről beszélünk, de szerintem ez teljesen ártalmatlan. Maguk a szerzők ezt mondták. Tehát inkább itt egy hatalmi játékról van szó. Európai Parlament és az Ombudsman, hogy ő nekik megmondják, hogy mit kell tenniük, és nem tudják védeni a valós érdekeket. Nem igazán tetszik nekem ez a fajta játék. Továbbá úgy gondolom, hogy különleges kapcsolatunk van az ombudsmannel, tehát a mi érdekünk is az, hogy az ombudsman hatáskörei, illetve az Európai Parlament jogai ne korlátozódjanak jogtalanul. És néhány iránymutatásra is szükségem lenne a jogi szolgálat részéről. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy megfelelő mechanizmusok állnak rendelkezésünkre az ellenőrzésre vonatkozóan. Kezdek elkeseredett lenni. Nem elfogadható, hogy egy, egy állampolgárnak az Európai Bírósághoz kell fordulnia. Megfelelő európai parlamenti szintű mechanizmusokra van szükségünk. Elnök, köszönöm. Diaz de Mera úr. Muchas gracias, señor Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. Az egyik megjegyzésem az az, hogy a jogi szolgálatnak a válaszával kapcsolatban lenne véleményem, a másik pedig, hogy Szofinak is mondanék valamit, és talán az általam elmondottak hasznosak lesznek a számára. Ami a jogi szolgálat szakvéleményét illeti, úgy gondolom, hogy szükséges hogy a titok gazda, tehát a dokumentumnak a tulajdonosa az a hozzájárulását adja a dokumentumhoz való hozzáféréshez. Itt a tanácsnak az 56-os döntéséről van szó, és a biztonsági tanácsnak a bizalmas dokumentumok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos döntésére utalnék. Aztán itt vannak a technikai modalitásai a SWIFT egyezménynek. Ezek nem túlságosan robusztok, de úgy gondolom, hogy ezek alapján nem tagadható meg a hozzáférés a dokumentumokhoz. Ami az ombudsmannak a hatáskörét illeti, ezzel kapcsolatban az a helyzet, ami a szakvéleményben is szerepel, vannak bizonyos korlátozott hatáskörök, az ombudsman eh, vonatkozó eljárási szabályzat hármas cikkeinek megfelelően. Ami pedig Szofi megjegyzését illeti, ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy jelenleg egy olyan jogalkotási szakaszban eh, vagyunk, ahol egy valódi Európa rendelet van születőben, és annak sokkal nagyobb lesz a jogi átütő ereje, mint az eddigi szabályozásnak. Ez az új rendelet a parlamenti ellenőrzést, a parlamenti kontrollt megfelelően fogja biztosítani. És hogyha ez sikerül, és én bízom benne, hogy ez sikerülni fog, akkor majd az akkor sokkal kiterjedte parlamenti ellenőrzési jog, jogunkkal élve sokkal inkább érdemben fogunk tudni foglalkozni a te aggodalmaiddal, mint most. A spanyol alsóházban és felsőházban hosszú ideig dolgoztam ezen a területen, és úgy gondolom, hogy itt ugyanaz a helyzet, mint más országokban. Vannak bizonyos eh, hivatali titkok, az ezekhez való hozzáférés, az korlátozott, vannak például, voltak például frakció dokumentumok, ottani hivatalos dokumentumok, hát más frakciók azokhoz nem férhettek hozzá. Míg például eh, mondjuk államtitkokat tartalmazó dokumentumokhoz minden frakció hozzáférhetett, hogyha az a munkájához szükséges volt. Tehát úgy gondolom, hogy eh, a vizsgáló bizottságnak kell itt az igazi választ megadnia. Igen, ez nagyon fontos pontja az Európa rendeletnek, amiről beszélt, és a Riga isen a parlament nevében én is azt mondtam, hogy föl kellene gyorsítani a tanácsnak a párbeszédet erről a témáról, tehát, vagyis végezzel a munkáját. Itt az átláthatóságról van szó, és ez egy nagyon fontos rész, úgyhogy ezzel is foglalkozniuk kell. Köszönöm szépen, hogy ezt említette. Utolsó hozzászóló, Cornelia Ernst. Köszönöm szépen, Claude. Nos, hogyha a polgárok hallanák azt, ahogy itt zajlanak a dolgok, és ahogy itt kérdéseket teszünk fel, például azt a kérdést, hogy egyáltalán hogyan jutunk hozzá a szükséges információkhoz, egy egészen teljesen normális információhoz, vagy adott esetben bizalmas információhoz is, amiről azt sejtjük, hogy adott esetben nem is bizalmas. Itt gondolom az ezzel kapcsolatos eljárásban az a teljes önkénynek van kitéve. Hogyha valamilyen dokumentumon ott van az a, eh, az a rövidítés, hogy USA, akkor azt rögtön bizalmasán nyilvánítják, és nem kérdezik meg azt, hogy valóban bizalmas-e. Tehát gyakorlatilag itt a bizalmas pecsétet minden dokumentumra rárakjuk teljesen önkéntesen, és senki sem magyarázza meg, a polgároknak sem, hogy például mi a helyzet. Itt van az Európa rendelet, én nagyon fontosnak tartom ezt a szervet, én jó rendeletet akarok, de hát hogyan tudok egy ilyen rendeletet elkészíteni, és hogyan tudok parlamenti ellenőrzést gyakorolni, amire tényleg jó tervek vonatkoznak, hogyha egész egyszerűen a végén nem kapok tájékoztatást arról, ami a munkámhoz szükséges. Gyakorlatilag itt egy fügefalevélet takarjuk el a lényeget. Saját magunkat, és persze az embereket kint az utcán becsapjuk, amikor ezt tesszük. És én számomra elfogadhatatlan, hogy azt mondjuk, hogy egész egyszerűen így vannak a dolgok, és kész. Úgyhogy teljesen önkényes ez az eljárásmód, és én sokkal többet szeretnék tudni az eljárásnak az alapelveleiről, hogy hogyan járjunk el. Hogyha még az ombudsman és ez egy teljesen lehetetlen dolog, még az ombudsman sem kaphat tájékoztatást, mert azt mondják, hogy ezek bizalmas információk, és azokhoz ő nem férhet hozzá, akkor maga az ombudsman hogyan végezheti el a munkáját, és akkor egyáltalán milyen lehetősége van még, hogy tovább, további kérdéseket föltenni, vagy kapcsolatot felvenni emberekkel. Én nyíltan megmondom önöknek, a parlament azt kockáztatja ezzel, hogy a parlamentnek egy hiányzó jogát, eh, tehát az, hogy információkhoz hozzájusson, eh, és azt, azt sodorja veszélyben. Egy kis régióból érkezem, Szászországból, Németországban, legalább létrehoznak egy adatszobát ott a tartományi parlamentben, a bizalmas dokumentumokat tudunk olvasni parlamenti képviselőként. Úgyhogy ez teljesen elfogadhatatlan, és az, ami itt folyik, az az én, mag, az én bizalmamat is megrendíti, és a polgárok bizalmát is nyilván valóan folyamatosan növekedni fog Európával és az Európai Unióval szembeni szkepszis, hogyha így folynak tovább a dolgok. Thank you, Cornelia. Köszönöm, Cornelia. Picit fel kell gyorsítsuk a megbeszélést, mert nem, készíthet, nem kezdhetjük későn a szavazást, és még van egy napi rendi pontunk is következő jelentés megtárgyalása. Szofi, látom, hogy újra hozzá akarsz szólni, de létszes gyorsan. Utána a gyors reakciót meghallgatunk még a jogi szolgálattól is. 20 másodperc. Azt szeretném tudni, hogy a jogi szolgálat egyetérte az Egyesült Államok delegációjának az értékelésével, hogy ugyanilyen módon korlátozhatják az Európai Bíróság jogát is, hogy hozzáférjen a dokumentumhoz, azért, hogy ellenőrizze a titkosítást. Mert ha ez a helyzet, akkor alapvetően nulla lehetőségünk van arra, hogy a titkosítást megtámadjuk. Igen, köszönöm. A jogi szolgálat gyors reakciót kérek, nagyon gyorsan. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Először is szeretném elmondani, szeretnék biztosítani uh, asszonyt arról, hogy mi nem fáradtunk bele az önpróbálkozásaiból, sőt ellenkezőleg, és ott el a mondja, együtt meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontosnak tartjuk a szerepüket az átláthatósági témák tekintetében, illetve a bírósági jogok tekintetében. A konkrét kérdéssel kapcsolatban teljesen igaza van a részleges közétételről, hiszen ezt talán meg kellene magyaráznunk az a Europolnak, vagy a közös felügyeleti testületnek, hiszen két dokumentumot is készíthetnének, az egyikben benne lenne az input a dokumentum szerzője részéről, és a másikban meg nem lenne az benne. És a második részre vonatkozóan nem kéne egyetértést kérni. Úgyhogy talán ez tényleg egy korrekt megoldás lenne a nehézség felszámolására. A valós kérdése, az általános kérdése azért bonyolultabb, hogyan lehet ellenőrizni a nemzetközi megállapodások végrehajtását, és hogyan lehet megtámadni a titkosítást. Nemzetközi megállapodásokat meg kell nézni, amelyekről folyik a tárgyalás, az, ahhoz, hogy ezt megoldjuk. A nemzetközi megállapodások EU jogalkotás része, EU jogalkotás fölött vannak, a 2016 per 2-es cikk alapján. Tehát ha a nemzetközi megállapodási mechanizmusokat kell megvizsgálni, méghozzá azt kell úgy alakítani, hogy a parlament jobban ellenőrizhesse ezt a kérdést. Ez egy jó megoldás lenne. És az utolsó kérdésre mit is reagálhatok az Európai Bíróság jogaira vonatkozóan. Az Európai Bíróság nem kér hozzáférést egy do dokumentumhoz, harmadik ország dokumentumához, nem ez a feladatuk. Mit tesznek ők? döntenek egy intézmény vagy egy testület dokumentumnak a jogszerűségéről. Ebben a konkrét esetben az Europolra vonatkozóan nincs igazságügyi ellenőrzés, tehát még ha egy Europolos dokumentumhoz kér hozzáférést, és ezt megtagadják, akkor joga van arra, hogy a bírósághoz forduljon és szeretnék köszönetet mondani Diaz de Mera képviselő és Cornelia Ernst képviselő kérdéseiért, bár úgy értem, hogy ezek a kérdések nem hozzám szóltak. Köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Passes úr. Egyértelműen lényegi kérdésekről van szó, és ezeket a koordinátorokkal majd meg fogjuk beszélni az ombudsman, a Europol feladatai, lényegi kérdések, amelyeket a kollégák felvetettek, illetve ezeknek a jogi aspektusai, a koordinátorokkal egyeztetni fogok, és aztán majd az átláthatósági kérdésekről újra beszámolok a kollégáknak. Következő napi rendi pont. Tekintetében Barbara fogja átvenni néhány percre majd az elnöklést, de azért bevezetném a következő napi rendi pontot. Natalie Griesbeck az előadó a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése. Ez a korábban már a tolmácsolás és fordítás kérdéseit tisztáztuk, illetve az ügyvédhez való jogot. Ez ugye most kiegészíti a büntetőjogi csomagot. A bizottság benyújtotta a javaslatát. A Libbe már készített jelentést, az akkori előadó Natal Griesbeck volt, egy jelentéstervezetet készített. A módosítók határideje február 13-a 12 óra. Úgyhogy most kérem Natalit, hogy mutassa be ezt a jelentést. Köszönöm. Merci Claude. Köszönöm Claude. Először is röviden a kontextust szeretném ismertetni. Nagy megbecsülés számomra, hogy több hónapon keresztül dolgozhatok ezen a témán. Sok találkozót rendeztem, és ma így be tudom mutatni ezt a tervezetet. Irányelvi javaslatra vonatkozik a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelméről. Ahogy Claude emlékeztetett erre, ez egy csomag része, az eljárási jogokra vonatkozó csomag része. Az Európai Bizottság 2013. novemberében nyújtotta be a tervezetét. Gyakorlatilag három javaslat szerepel ebbe jogsegély, gyermekek jogai, eljárási jogai és az ártatlanság vélemezése. A célunk az, hogy a teljes európai meglévő védelmi jog kérdést lezárjuk az egész Európai Unió számára. Ezek kulcsfontosságú eszközök véleményem szerint, de úgy gondolom, hogy az egész bizottságnak ez a véleménye, hiszen méltányos hozzáférés kell biztosítani, a gyermekek jogait védeni kell, úgy, ahogy ezt az európai szerződések, az európai alapjogi karta és az európai emberjogi egyezmény tartalmazza. Természetesen üdvözlöm a bizottság irányelv javaslatát az ártalmatlanság vélelmére vonatkozóan. Az alapjogokkal kapcsolatos ez, és alapvető elvek fontosak itt, tehát a, el kell kerülni a visszaélést az eljárások során, és méltányos eljárás kell biztosítani mindenkinek a számára. Azért is fontos ez az irányelvjavaslat, mert még ma is túl gyakran bizonyos Európai Uniós tagállamokban nem tartják be az ártalmatlanság vélelmének az elvét, és így sérülnek a, az emberek jogai. A bizottság minimális célokat tűzött ki a javaslatában. Kicsit túlságosan minimalisták ezek a rendelkezések, bizonyos rendelkezéseket lehetne javítani konkrétan, például a hatosságok lehetősége arra, hogy bizonyítékokat szerezzenek be. Egy sor módosítót javaslunk e tekintetben, összesen 44-et. Aztán több az eredeti javaslathoz képest több módosítást javaslunk azért, hogy a gyanúsítottak jogait jobban tudjuk biztosítani. Mindenesetre gyakorlatilag öt irányvonalat javaslok a jelentésben. Először is pontosítani kell az irányelv hatáját. Az első pont természetes személyekre vonatkozik, ez az irányel, tehát magyarul itt a természetes személyek integritásáról van szó, aztán második a tanúként kikérdezett személyek, akik a kihallgatás során gyanúsítottakká válnak, aztán még mindig az irányelv hatája tekintetében az ideiglenes hatályról kell, hogy szóljunk gyakorlatilag, amikor attól a pillanat, hogy valaki gyanúsítottnak neveznek, egészen az eljárás lezárásáig érvényes kell, hogy legyen. Anyagi szempontból az irányelvet akkor kell alkalmazni, amikor büntetőjogi keretek között fölmerül a vita. Aztán a második iránymutatás az irányabb javaslat negyedik cikke tartalmaz ez, ez egy alapvető intézkedés. A gyanúsított vagy vádlott védelme a túl korai mm, elítéléstől. Véleményem szerint nem pontos a bizottsági javaslat, és ezért itt is pontosítást javaslok ennél a cikknél vagyis azok a személyek és azok a hatóságok, amelyekre ez érvényes, ugye az elítélés vagy ítélet előtt kell alkalmazni az irányelv védőeszközeit. Megfelelő jogalkotásra van szükség azért, hogy az ártalmatlanság vélemes ne sérüljön, tiszteletben kell tartani a véleménynyilvánítás szabadságát, a média, tek, média tekintetében nagyon sokat beszéltünk a, erről, meghallgatást is szervezett a bizottságunk ebben a témában. Sok nem régen előfordult eset van, ahol fölmerül ez a kockázat, ahol sérül az ártalmatlanság vélelme. Ártatlanság vélelme. A következő témám az ötös cikkre vonatkozik, a vád esetén itt egy nagyon fontos elvről van szó. Az összes kétség, amely fölmerül a bűn a indubio provio elve tiszteletben kell tartani a vád során. És ezért, ahogy megfogalmazta a bizottság ezt az elvet, az indubio pro reo témában, az támadható. Aztán a következő témám, hogy meg kell erősíteni azokat a rendelkezéseket, amelyek a nyilatkozatétel megtagadására való jog. Itt a bizottsági javaslat jól fogalmazza, pontosítani kell, hogy ez a jog nem azt jelenti, hogy nem büntethető az, ha valaki nem nyilatkozik, hanem azt is jelenti, hogy a bíróság nem vonhat le következtetéseket, csak amiatt, mert valaki megtagadja a nyilatkozatot. Aztán a bizonyítékok befogadhatóságának a megtagadása, ez a következő kérdés, ezt fontosnak tartom. Minden bizonyíték, amit jogsértéssel szereznek be, nem használható föl. És ide, ide is kapcsolódik a nyilatkozatételt megtagadása. Aztán az utolsó fontos iránymutatás az eljárás során biztosított jogsegély, hát ez egy alapvető feltétel, és ez szorosan kapcsolódik az ártatlanság véleméhez. Az irányelv javaslata jobbítható, amikor van egy in abstancia eljárás, és erre engedélyt adnak, ezt a lehető legkorlátozottabb mértékben kell alkalmazni, ez egyértelmű és észszerű. Ezért a véleményem az, hogy rövid az irányelv, hogy alapjogi kérdésekkel foglalkozik, és ezért a jelentés célja az, hogy egyértelmű, erős, robusztus legyen ez az irányelv, ambíciós céljaink vannak az Európai Parlament részéről, és ennek alapján szeretnénk majd együttműködni a tanácssal. Köszönöm a figyelmet, és természetesen várom a javaslatokat, és az előttünk álló munkát. Köszönöm szépen elnök asszony, illetve elnök úr, aki visszatért. Köszönöm szépen. Nagyon szép ez a koreográfia, most ide visszaültem. Elnézést, hogy nem voltam itt, de egy nagyon sürgős ügy merült fel. Köszönöm Barbarának. És most megnyitom a vitát. Sőt, először még az Európai Bizottságot hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében engedjék meg, hogy megköszönjem Grízbek asszony munkáját, gratuláljak neki a jelentéséhez a bizottság javaslatával kapcsolatban. Itt egyrészt az ártatlanság vélelméhez való jog, valamint a büntetőjogi perben való részvétel kérdéseire tér ki ez a jelentés. Nagyon fontos az ártatlanság vélelme, annak érte, érdekében, hogy a tisztességes perhez való jog gondolatát meg tudjuk őrizni. Az eredeti javaslatot megőrizte Griszbek asszony, és még bizonyos jogokat tovább erősít. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság nem csak, hogy az Európai Bíróság, a Strasburgi Bíróság joggyakorlatát kívánja beépíteni az uniós jogalkotásba, a mi javaslatunk még ennél is tovább mutat két kulcsfontosságú témában. Egyrészt a csendhez való jog és a saját magunk nem magára terhelő, saját magára való terhelő vallomásra nem lehet kötelezni senkit, és aztán van itt egy másik nagyon innovatív javaslat a bizottság részéről, egy harmonizációról van szó, vagy arról inkább, hogy minimális jogokat biztosítunk az egész Európai Unióban, a jelenlegi helyzethez képest ez nagyon innovatív megközelítést jelent. És végül még azt is el szeretném mondani, hogy az Európai Bizottság a jelentéstevő asszonynal és a Libeszak Bizottsággal szoros együttműködésben szeretne dolgozni, a lehető leggyorsabb jogszabályalkotás érdekében, mert szeretnénk védeni az embereket, és természetesen készen állunk arra is, hogy nyitott szellemiségben dolgozzunk együtt a bizottság javaslatainál is túlmutatóbb gondolatok megfogalmazása érdekében. Elnök, köszönöm, hogy ilyen rövid volt, és most négyen szeretnének még hozzá szólni. 10 óra 10 perckor megkezdjük a szavazást, úgyhogy kérem szépen, hogy mindenki nagyon rövid legyen. A tanácsi most a szó. Köszönöm szépen. Elnézést. Hogy, illetve, hogy köszönöm, hogy megadta a szót. A jelenlegi javaslattal kapcsolatban, mint ahogy önök is tudják, az Európai Tanács megvizsgálta a bizottság javaslatát, az ártatlanság vélelme, illetve a büntetőjogi perben való részvétel szempontjából még a olasz elnökség alatt, és a legtöbb tagállam elég pozitív hozzáállást tanúsított a bizottsági javaslat kapcsán, és támogatja azt, hogy ezt az irányelvet minél hamarabb elfogadjuk. De a tanács azért úgy gondolta, hogy néhány módosításra szükség van. A tanács decemberben megállapodásra jutott, és jó néhány javaslatot amelyeket Griszbek asszony most elmondott, a tanács által megállapodott szöveghez hasonlónak ítélünk. Például a 17-es preambulum bekezdés. Valóban az Európai Tanács is úgy gondolta, hogy ennek a megszövegezése egy kicsit szerencsétlenre sikerült. A Griszbek asszony ezt a részt törölni akarja, a tanács viszont átdolgozta ezt a preambulum bekezdés, és most 28-as számon jelent meg újra. Aztán Grészbek asszony utalt valamire, amiben egy kicsit más állásponton van a tanács. Itt arról van szó, hogy a tények megerősítése hogyan valósul meg. Nos, a tanács egy kicsit ezt másképpen látja, úgy gondoljuk, hogy bizonyos esetekben van már arra vonatkozó bizonyosság, hogy amennyiben a gyanúsított nem mm, hajlandó megszólalni, akkor ez önmagában is bizonyos körülményekre irányítja rá a figyelmet. Azt szerettem volna még elmondani, hogy általában a jelentéstevő hozzáállása és a tanácsi végkövetkeztetések nagyon hasonlítanak egymásra, és a három intézmény valószínűleg nagyon jól, gyümölcsözően fog tudni együttműködni, és konkrét eredményeket tudunk majd felmutatni minél nagyon gyors, rövid idő alatt. Köszönöm szépen. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, Birgin, Birgit következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Különösen szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Natalie Grisbecknek, aki úgy gondolom, hogy átfogó képet ad jelentésében, és nagyon sok kezdeményezését belevette a jelentésébe az árnyék előadóknak. Világosá válik a jelentésből, hogy a bizottsági javaslat a rendelkezésre álló formában nem feltétlen alkalmas arra, hogy egy kielégítő e, eljárás jogi minimum standardet vezessen be. Túl sok a, a kivételes szabályozás, a kivételekre vonatkozó kitétel, túl sok a határozatlan megfogalmazásmód, és a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyos jogokat megkerüljenek, tehát bizonyos pontokon világosan kell fogalmazni, világosabban kell fogalmazni. Ez vonatkozik a hatályra is, Üdvözlöm, hogy az előadó azt követeli, hogy a hatáját a jogszabálynak terjesszék ki valamennyi olyan eljárásra, amely korlátozó intézkedésekhez vezethet, vagy ilyen szankciót helyezhet kilátásba, tehát itt például szabadságvesztést, vagy a személyes szabadság megvonását. Azt az előadói módosítást is támogatjuk, amely az egyes jogoknak a kialakítására vonatkozik, és a bizonyítási tehernek az esetleges megfordítása számunkra elfogadhatatlan, a kényszerintézkedéseknek az alkalmazása is számunkra elfogadhatatlan, ehhez nem kellene parlamentként csatlakoznunk, hiszen gyakorlatilag jogoknak a lábbal tiprásával juthat így eh, a nyomozó hatóság bizonyos információkhoz. Úgy gondoljuk, hogy nem engedhető meg, hogy megtörténjen, hogy a jogerős ítélet kimondása előtt eh, eh, embereket a nyilvánosság előtt bűnösnek állítsanak benne, ez ugyanis az ártatlanság vélelmének elvét sérti, és a múltban számos olyan esetet kellett látnunk, amikor bizonyos információknak a médiahoz való informális eljuttatásával az ártatlanság vélelmének elvét aláásták. Úgy gondolom, hogy itt gondosan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen szabályozásokat vezethetünk be annak érdekében, hogy az ártatlanság vélelmének további kiüresítésével eh, szemben fellépjünk. Vannak egyéb módosító javaslataink is, de úgy gondolom az előadónak az eddig végzett munkája alapján nem látok túl nagy problémákat, és nagyon is bízom abban, hogy az elkövetkezendő hetekben közösen egy jó jelentést fogunk tudni összeállítani, hiszen ez szükséges is annak érdekében, hogy a tanácssal szemben egy erőteljes álláspontot alakítsunk ki, és a terhelteknek, illetve gyanúsítottaknak a jogi helyzetét erősítsük. Köszönöm. Okay. Colleagues, um, I'm going to close. Most le kell, hogy zárjam a hozzászólók listáját, és kérem, hogy kettő percnél hosszasabban senki ne szólaljon föl, tízkor szavaznunk kell. A GUE frakció árnyék előadója Dianul. Köszönöm szépen, én is rövid tudok lenni. Úgy gondolom, hogy az előadónak a jelentés tervezete kitűnő, nagyon jó elemek vannak benne, és nagyon örülök annak a megoldásnak, amit talált, a médiának, a nyilvánosságnak a tájékoztatására is. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a hatóságtól magától információk kerüljenek ki e, a nyilvánosságra, amelyek a ártatlanság vélelmét e, aláássák. És a kényszerítésekkel kapcsolatos preambulumbeli megjegyzéseket is jónak tartom. Egyetlen egy kérésem lenne, nevezetesen az, hogy a következő héten, ugye Strasburgi Strasburgi ülésünk lesz, plenáris ülésünk, és február 13-ára van kitűzve a módosító nyitvák benyújtásának határideje. Nagyon szűk a határidő szerintem. Én a jövő hét erre nem alkalmas. Jó lenne, hogyha egy hét haladékot kapnánk, és így mindenki kidolgozhatná a módosító indítványokat. Úgy gondolom, hogy utána nagyon gyorsan fogunk tudni majd cselekedni, hiszen úgy gondolom, hogy itt a frakcióknak az álláspontja nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Köszönöm szépen, de az előadónak majd a véleményét megkérdezzük erről. ECL frakció árnyék előadója Judovszki képviselő, tessék. Köszönöm szépen. tisztelt képviselők, nem kétes, hogy az ártatlanság vélelmét tiszteletben kell tartanunk. Ez a lengyel büntetőjognak is egyik alapvető eleme. Szeretnénk köszönetet mondani Grisbeck asszonynak, de azt is szeretnénk leszögezni, hogy itt jelentős különbség van Grisbeck asszony álláspontja és a bizottsági álláspont között különösen ami jelentés tervezetét illeti. Úgyhogy nekünk vannak bizonyos kételjeink, itt túlságosan, radikálisan értelmezik az ártatlanság vélelmének fogalmát például. Először is leszögezném, hogy különböző büntetőjogi tradícióknak, hagyományoknak az egyes tagállamokban nem felel meg ez a fajta fogalom meghatározás. Itt nem az ártatlanság vélelméről van szó, hogy az biztosítjuk-e vagy sem, hanem arról, hogy a, hogy a bűn megelőzés és, a, és a, az igazság szolgáltatás az hatékony kell, hogy legyen az Európai Unióban, és bizonyos esetekben ez nem biztosítható. Hát a tanúnak mégiscsak tanúvallomást kell tennie, különben az eljárást megszüntetik például a vádlottal szemben hogyha kiterjesztőleg a Grisbeck asszony által megfogalmazott módon értelmezzük, például a közigazgatási eljárásokban is a, a az ártatlanság vélelmét, akkor gyakorlatilag egy közigazgatási eljárásból Ausztriában például rögtön büntető eljárás válna. Természetesen vannak különböző jogi eszközök, amelyek teljesen normális büntetőjogi eszközök. És abban sem vagyok biztos, hogy jogi személyeket ugyanúgy lehet-e e, kezelni ebből a szempontból, mint a természetes személyeket. Természetesen a jogi személyeknél is lehetnek büntetőjogi tényállások a tisztességtelen versenykörében például, de nem tudom, hogy például az ő, ő esetükben az ártatlanság vélelmét ugyanúgy kell -e alkalmazni, mint a e, természetes személyek esetében. Tehát ez az egész itt az egész ügynek a lényege az, hogy hogyan e, folynak az információk az eljárás során, illetve a nyilvánosság felé mi inkább a bizottság javaslatát támogatnánk, és nem annyira Grisbeck asszonynak a tervezetét. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak igaza volt, amikor az indokolásban leszögezte, hogy minimális szabályokat kíván kialakítani, amelyek a bizalmat kívánják eh, megteremteni az egyes tagállamok bűnüldöző szervei között. Ehhez képes Grisbeck asszony javaslata eh, ezeken a minimális szabályokon, minimális feltételeken messze menően túlmegy. Úgy gondolom, hogy már ezek a minimális szabályok is értéknek tekintendők. López Aguilar képviselő, van Fernando López Aguilar képviselő, a következő tesség. Yeah, make it real short because... Rövid leszek, mindannyian tudjuk, hogy mi a véleményünk erről. Amit el szeretnék mondani mindenképpen, hogy több információt kellene gyűjteni arra az irányelv pontra vonatkozóan, amelyel biztosítani lehet, hogy minimum standardok érvényesek lesznek, és ezek garantálják a vádlott, vagy az eljárás alatt álló személy jelenlétét a bírósági tárgyaláson. A Milani eset pont arról szól, hogy az Európai Bíróság azt mondta, hogy attól függetlenül, hogy van-e jogalap, vagy sem egy tagállam belső jogszabályi között, ennek ellenére az európai jognak elsőbsége van, és az érvényes. Hogyan oldható ez meg a minimum standardokkal? Hogyan lehet elkerülni azt, hogy további milani esetek legyenek, és kerüljenek az Európai Bíróság elé? Hogy fog ez működni? Ezt szeretném, hogy pontosítsuk. Mondjuk ki pontosan, hogy az irányelvnek melyik az a rendelkezése, amely javítani fogja a belső jogi standardok közti különbséget a gyanúsított bíróság előtti jelenléte tekintetében. Köszönöm, Jenny Csik képviselő a következő. Köszönöm, elnök úr. És szeretnék összetett mondani Grisbeck kollégának a kiváló jelentésért, a kiváló munkáért és az lehetővé teszi, hogy néhány bizottsági javaslatban található az ártatlanság vélemére vonatkozó rendelkezés javításának az alapját képezni. Én büntetőjogi témához szeretnék hozzászólni, és a Strasburgi Bíróság eset jogához. Ez mindig illeszkedik az Európai Unió Bíróságának az intézkedéseihez. Egyetértek az előadó által elmondottakkal a hatály tekintetében, és különösen a tekintetben, hogy néhány bekezdést törölni kell, hiszen alapjogokat sért, például a nyilatkozatétel megtagadása, a jog arra, hogy nem működjön valaki együtt a bírósággal. És a teljes csomag, eljárási garanciákra vonatkozó csomagra vonatkozóan, ugye nagyon fontos, hogy konstruktívan javítsuk a bizottsági javaslatot. Ezért hozzájárulásomat biztosítani fogom néhány módosító indítványjal ezekre a témákra vonatkozóan. Köszönöm szépen. Köszönöm, Csenicsi képviselő, igen, ez nagyon hasznos lesz. Akkor most térjünk vissza, hallgassuk meg Natalie Grisbeket az előadót a módosítók határidejével is kellene foglalkozni, esetleg ha szükségesnek tartja az előadó, akkor ki lehet tolni ezt a határidőt. Köszönöm szépen. A módosítások beterjesztésének határidejével kapcsolatban egyetértek az elhangzottakkal, még akkor is, hogyha általában egy hét szokott lenni, a szöveg megjelenése és a módosítások beterjesztéseinek határideje közötti idő, tehát én ezt el tudom fogadni, hogy egy héttel elhalasszuk ezt, és így ezzel még tovább tudjuk finomítani a szöveget. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, mindent felírtam, köszönöm szépen a megjegyzéseket, <clears throat> és ahogyan nagyon sok kérdést feltettek, csak néhány gondolatra fogok most reflektálni, Mindenkinek köszönöm egyébként a jelentésemhez való hozzájárulást. Tehát a cél az az, hogy a szöveg minőségét javítsuk, az ECRS kollégának azt tudnám válaszolni, hogy nem mondhatjuk azt, hogy túl nagy különbség lenne a bizottsági javaslat és a jó magam által beterjesztett szöveg között, mert nagyon jól tudtunk együttműködni, tehát igazából nincsen hatalmas eltérés az alapszöveg és a módosítások, vagy az általam javasoltak között. Ami a természetes személyeket és a jogi személyeket illeti, a jogi személyek nagyon sok szövegben vagy jogszabályban megjelennek, és szankcióknak lehet őket alávetni, úgyhogy eléggé logikus az, hogy a formák párhuzamossága miatt az ártatlanság vélelme vonatkozzon ő rájuk is. Ami a büntetőügyeket illeti, vagy a büntetőjogot, a, bizo- a, bizt- a bírósági definíciókat ö, írtam én be a saját jelentésembe, és nem hiszem, hogy a jog terén bármiféle új definíciókba bocsátkozhatnánk. Még egyszer szeretném megköszönni az összes kollégának a munkáját, és a tanács elnökének is annyit tudok elmondani, hogy valóban mindannyian azt szeretnénk, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezt az anyagot, és természetesen bármikor készen állok arra, hogy a 17-es preambulum bekezdést újra gondoljuk, és ez a itt nagyon sok, tehát itt még készen állok arra, hogy beszéljünk, de a bizonyítási teher megfordítását nem fogom támogatni. Köszönöm szépen ezt a sok időt, Claude. Thank you, Natalie. Um, Köszönöm, Natalie. És most 20. február 20-át javaslom a módosítások beterjesztésének nek, ezt majd e-mailbe is kiküldjük a kollégáknak. Van néhány percünk a szavazásig. Szeretném, hogyha mindenki megvizsgálna, hogy valóban megvan-e a kártyája, szavazókártyája mindenkinek és a koordinátorok is ellenőrizzék le, hogy mindenki itt van-e, akinek itt kell lennie.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 Um, Kedves kollégák, megkezdjük a szavazást, kérem mindenki foglaljon helyet. Tizenegy jog szabályjal kapcsolatban fogunk most szavazni. Mentesítés témájában. 28 módosítás és két kompromisszum érkezett ehhez az anyaghoz. A jelentéstevő szeretne először felszólalni Szilvi. Nem, nem, mégsem kíván felszólalni, úgyhogy akkor kezdhetjük a szavazást. Kedves kollégák, egyes módosítás. A mentesítési eljárás 2013-as évre vonatkozó anyaggal kapcsolatban. Mellette ellene tartózkodók lezárom. Megnyitom a szavazást. Először kézzel, kézfeltartással szavazunk. Az első szavazás sok mindig készfeltartással lesznek, és a végső szavazások pedig elektronikusan. Mind a 11 mentesítési eljárás esetében ezt fogjuk tenni a szavazásnál. Tehát első megnyitom a szavazást, ki az, aki mellette szavaz, ellene, tartózkodók, elfogadottuk. Most pedig elektronikus szavazás következik mellette, illetve hogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Most következik. Okay, so um, the next uh, report. Um, Következő jelentés. Frontex mentesítési eljárás 2013-ra vonatkozva Szilvi Guillaume a jelentéstevő egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, illetve hogy nem, elutasítottuk. So we do that again. So... Akkor ezt újra. Most először szavaztatok. Tehát egyes módosítás újra, mellette, ellene. Ellenőrizzük le. Azt kérik, hogy ellenőrizzük le, egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Úgy tűnik, hogy az Aldéból többen vannak a kelleténél, egy valakivel többen vannak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor következik a kettes módosítás mellette, ellene, elutasítva. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes Négyes módosítás részenkénti szavazás első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosítás mellette ellene elutasítva. Elutasítva. Utol, végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik az Európai Menedékügyi Ügynökségre vonatkozó mentesítés egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elektronikus szavazás, végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Bizottság 2013 mentesítés, kettes módosítás mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk egyes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös. Itt van egy szóbeli módosításunk, Tomás Jethovski részéről. Esetleg elmondaná, hogy bemutatná módosítását? Köszönöm szépen. Az eredeti ötös módosítás helyett egy kis kiegészítést javasolok. Ez úgy nézne ki, hogy ez point out EU e uh, added value can be uh, achieved through additional contributions from a member state to Frontex operations. <coughs> És itt uh, lenne a vége a szóbeli módosításomnak. Elnök, rendben. Hogyha nincsenek uh, ellenvetések, úgy látom, hogy nincsenek, akkor ezt ilyen formában fogjuk megszavazni. Négy, négyen kell ellenvetéssel éljenek, úgy látom megvan a szükséges szava, szavazók számára, száma, sajnos akkor a szóbeli módosítást nem tudjuk belevenni a szavazásba. Akkor következik az eredeti ötös módosításról való szavazás. Kedves kollégák, ötös módosítás, eredeti ötös módosítás, szóbeli módosítás nélkül. Kész felemeléssel, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hatos módosítás, ez név szerinti szavazás lesz, a néppárt kérte ezt, a hármas bekezdés kapcsolatban meg kell vizsgálnunk azt, hogy van-e 15 tag, aki támogatja a név szerinti szavazás tényét. Ez a hatos módosításra vonatkozna. Úgy tűnik, hogy most meg fogjuk számolni, hogy vannak-e 15-en, akik ezt kérik. Kérem, tegyék fel a kezüket. és ezzel most név szerinti szavazás következik a hatos módosításra elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kedves kollégák, hetes módosítás. Itt is van egy név szerinti szavazásra való kérelem a néppárt részéről megint le kell ellenőriznünk azt, hogy van-e 15 tag, aki ezt támogatja, ugyanez az eljárás, mint az előbb, akkor most következik a hetes módosításról az elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. És most pedig elektronikusan végső szavazás következik. Uh, Következő szavazás következik. Ez az fel, fogunk szavazni, egyes módosítás. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes módosítás, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Vote is closed. That's carried. Move to the um, vote on the Agency for Fundamental Rights. Most következik az alapjogi ügynökség mentesítése, egyes módosítás készfeltartása mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következő anyagunk Egyes módosítás kézfeltartással mellette, ellene tartózkodik elutasítva, most következik az elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Now on Eurojust Amendment 1. Eurojust egyes módosítás. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elektronikus Szavazás az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Europol. Egyes módosítás. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene, tartózkodók elutasítva hármas mellette, leellenőrizzük a kettest? Rendben. Kettes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosítás, készfeltartással mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást, és ezt is elfogadtuk. Következő ügynökségek egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő mm, egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. És most uh, Szilvi Guillaume-nak gratulálunk, illetve az árnyékjelentéstevőknek is köszönjük a munkáját. right next to. Yes. Colleagues, we move now to the. Uh, Átérünk a következő irányelv javaslatra. Büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádolt gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok a téma. Katerina Kinicsi az előadó, és szavazzunk. 99-es módosító mellette ellene elutasítottuk. Százas mellette ellene elutasítottuk. Hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös módosító mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartozkodik, Elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 24-es. es és a 110-es azonos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112-es mellette részenkéti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartozkodik. Azt hiszem elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. Hatos mod, kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 127-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 126-os, nem, elnézést. 30-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 7-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Amendment 30. Where are Amendment 34. 34-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, de ellenőrizzük, 35-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30-26 arányban. es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 142-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 143-as mellette, nem, ez okafogyott. 144-es mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. 145-ös mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 147-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, de ellenőrizzük, jó? Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-26 arányban elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodik. Elutasítottuk 36-os mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 150-es mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 151-es mellette, ellene tartozkodik. elutasítottuk. 9-es kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 156-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 158-159-es együtt egyformák mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 160-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. 162-es mellette ellene tartozkodik. Mm, fárad mindenki. 162-es, még egyszer kérem emeljék félben a kezüket. 162-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 163 mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. 164 mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. 165-ös részenkénti szavazás első rész, nem csak a második rész, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44-es és 166-os egyformák, együtt szavazunk ezekről mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 173-as részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 172-es mellette ellene, tartózkodik, elutasítottuk 174 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk 175 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk 176 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk 177-es. Nem, ellenőrizzük, a 176-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 32-23 ellenében elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 178-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk, preambulumok, egyes módosító a hármas preambulumra, mellette, ellet, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 48-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 49 mellette, ellene, elfogadtuk, tartózkodik, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk 51-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette. 55-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 56-os és a másik a 4-es egyformák, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartozkodik. elutasítottuk, ötös mellette ellene tartozkodik. elutasítottuk. 58-as. Az ötöst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, harminc 25 elfogadtuk. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 59 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. 60-as. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 24 ellene elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 65-ös és a 66-os egyformák mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10-es 68-as mellette, 68-69 egyformák mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. 11-es. 71-es, 71-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 72-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, 15-ös elnézés, kollégák, 15-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész nem a másodikról nem kell szavazni, úgyhogy 89-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 91-es. És csak a második részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 93-as részenkéti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 94-es és a 95-ös egyformák mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 96-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 98-as mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Elektronikusan a, uh, szervezzük a végső szavazást. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. És még egy népszerinti szavazás a tárgyalások megnyitásáról. Megnyitom a szavazást erről. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 50 ellenében egy tartózkodás, úgyhogy a uh, Csinicsi asszonynak gratulálunk. Köszönjük szépen, kollégák! colleagues, we now have three um, smaller... Három uh, rövidebb szavazás áll még előttünk. Ezeknél a szavazásoknál abszolút többségre van szükségünk, úgyhogy már is szavazunk. Parlament és tanács rendelt javaslat az új pszichoaktív anyagokról előadó Michael Boni. Elektronikusan szavazunk ezekről, ugye? Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote. Lezárom a szavazást. Abszolút többség megvan, 51-3. Boni úrnak gratulálunk. Ugyanez az eljárás a következő szavazásnál. Vagy előbb le kell, hogy zárjuk az előzőt. Mm. Megnyitom a szavazást. Tereza Jiménez beszélő Bário jelentéséről. Megnyitom a szavazást. Tiltott kábítószerkereskedelemről szóló jelentés. Lezárom a szavazást. Gratulálunk az előadónak. Végül Cecil Wikström jelentéséről szavazunk, ugyanolyan módon, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk az előadónak. Vége a szavazásoknak. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét és az idejét.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 Is it this one? the, uh, yeah, the Colleagues, I wonder if you could please take your seats. Kedves kollégák, kérem üljön le mindenki. Tudom, hogy hosszú volt a szavazás, tudom, hogy csütörtök délelőtt van, de azért van itt még egy fontos napirendi pontunk, eszmecsere Michel Collis-szal, a Eurojust-tól. Ez egy fontos, jó munkát végző ö, ügynökség, néhány percet adok, hogy üljünk le. Ez egy fontos napi rendi pont. Kérek mindenkit foglalja a helyet. Colleagues, um, please. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. terrorizmusra, külföldi harcosokra vonatkozó büntetőjogi válaszintézkedések. Nagyon fontos ez a téma, és nagy örömömre szolgál, hogy Michel Konix a Eurojust elnökével ma eszmecserét folytathatunk. Ahogy mindenki tudja, ez egy nagyon fontos téma most, aktuális, és a Eurojust, Eurojust az egyik olyan ügynökség, amely a múlt heti bel- és igazságügyi tanácsülésen beszámolt. Jelentősen hozzájárult a tájékoztatáshoz, tehát így a múlt heti tanácsülésről is tájékoztatást tudunk kapni. A Eurojust és a Europol a rigai üléseken természetesen nem csak megfigyelők voltak, hanem fontos szerepet játszottak a terrorizmus elleni és a radikalizmus elleni válaszadások tekintetében. Természetesen van egy Europol rendeletünk, a oldalú egyeztetésen szeretnénk, hogyha előrelépés történne. És ami a legfontosabb, hogy a Eurojust-os kapcsolatunk is fejlődhessen, javulhasson. Fontos, a kulcsfontosságú szerepe van ezeknek a az ügynökségeknek a terrorizmus elleni, a radikáció elleni harcban, a biztonság garantálásában. Úgyhogy ez a téma egyrészt arra is vonatkozik, hogy mi a kapcsolatunk az ügynökségekhez, és konkrétan a Eurojusthoz. Továbbá a jelen téma is nagyon fontos. Michel a rigai informális tanácsülésen megtartotta már a beszámolóját, Tudom, hogy van néhány olyan téma, ami Rigában is előfordult, de van néhány egyéb téma is, amiről tájékoztatni kívánja a parlamenti képviselőket a Jörgyászra vonatkozóan. Ez lenne a mai előadás témája, úgyhogy átadom a szót. És tudom, hogy sok kolléga majd kérdést fog föltenni, és részt fog venni az eszmecserén. Üdvözlöm, és átadom a szót. Köszönöm szépen. Kedves Libe szakbizottsági parlamenti képviselők, nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy itt lehetek, és a Eurojust terrorizmus ellenes tevékenységével kapcsolatos beszámolóját megtehetem itt, főként a külföldi harcosok kérdését fogjuk ma megvitatni. 2001-ben kezdődött ez a munka, ugyanis tulajdonképpen a Eurojust munkája a szeptember 11-i intézkedésekkel függött össze és úgy tűnik, hogy nagyon jó munkát végeztünk. 2002-ben volt e, egy olyan döntés, amely először Európa történelmében közös definíciót hozott részre a terrorizmus definíciójával kapcsolatban. Ez egyébként egy nagyon jó jogalap, és igen, széles körülön alkalmazható mindenféle terrorista vagy terrorizmus elhárításban. 2005-ben biztosítottuk azt, hogy európai szinten is kötelező információ cserére kerüljön sor a Eurojust és az Europol bevonásával. 2006 óta nagyon jó hálózatot alakítottunk ki a Eurojustban a terrorizmus elhárítással foglalkozó öm, ügyészekkel, az ő hálózatukkal. Mindenféle információ cserére került sor, nyomozati szakasz és vizsgálat, illetve bírói szakasz tekintetében egyaránt. Stratégiai ülésekre került sor, többször is azon ügyészek között, akik terrorizmus elhárítással foglalkoznak. Nemzeti terrorista referenseket, terrorizmus ellenes referenseket neveztünk ki, és a bevált gyakorlatokat egymással kicseréltük, illetve a rossz példákat is megosztottuk egymással. És ezzel tulajdonképpen egy információs aranybányát alakítottunk ki. 2008-ban köszönhetően a jogalkotónak is új keret megállapodást fogadott el az Európai Unió, a 2005-ös EU, illetve egy ENSZ határozat alapján, és ezt az Európai Unió teljes egészében megvalósítottuk. Ez volt tehát a keret megállapodás, és ezt követte a kiképzéssel kapcsolatos együttműködés is. Nagyon sokszor láttuk azt, hogy ezek az intézkedések a terrorizmus kapcsolatos tevékenységek így le, ezen keretek között lehetnek hasznosak, illetve 2012-ben Először találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy fiatalok csoportja Szíriából, Szíriába utazott, aztán vissza, megint Szíriába, és így tovább, és egyre radikálisabb gondolatokkal tértek onnan vissza. Tehát azt láttuk, hogy egy újfajta terrorista cselekmény vagy vagy mozgalom látható, akkor erről eszmét cserélünk. 2005-ben ezt Irak kapcsán is láthattuk, és ezért vissza is tértünk az akkori joggyakorlatra. 2012-ben azt kértük a nemzeti korrespondenseinktől, hogy a külföldi harcosokra vonatkozó információik tekintetében információ csere valósuljon meg. 2013-ban egyre inkább azt láttuk, hogy valóban 6-7 ország már részt vett ezeknek az ügyeknek a felgöngyörítésében és bíróság elé állításában is. 2013-ban volt egy stratégiai fontosságú együttműködési találkozónk, és akkor fogalmaztuk meg a külföldi harcosok kérdésének kérdését. Ekkor jelentettük be az első jelentésünket is a jelenséggel kapcsolatban. Ez a jelenség nagyon sajnálatos, és úgy tűnik, hogy nagyon nehezen lehet ezt megállítani, úgyhogy folytattuk a vizsgálatokat, és az egész helyzet elemzését. Azt láttuk, hogy az ezzel kapcsolatos számok, adatok igen magasak, 3000 szeméről beszélünk, ennyi külföldi harcos tartozik ebbe a problémakörbe. Mások viszont azt mondják, hogy akár több mint 5000-en is lehetnek. Ez azt is jelenti, hogy növekedőben van ez a szám, és a bíróság elé állítások száma sajnos nem ugyanilyen ütemben nő, és a terrorista elhárítással foglalkozó, vagy terrorizmus ellenes ügyészek esetében ez egy olyan probléma, amelyet meg kellett európai szinten vitatnunk mire volt szükség most ebben a konkrét esetben a külföldi harcosok esetében hatékony ö, módszereket kell kidolgoznunk. Az idő nagyon szalad, és elég szörnyű helyzet alakult ki, drámai helyzetek, ugye akkor a párizsi események is bebizonyították ezt, de Belgiumban is láthattunk terrorista cselekményeket, Úgyhogy egyre sajnálatosabban a valóság részét képezi ez a jelenség. A jelentésünk egy júniusi, 2014 júniusi találkozónk tükröz. Ugye ezt a brüsszeli zsidó múzeum elleni támadás után hoztuk létre ezt a találkozót. Ez a jelentés olyan információkat tartalmaz, amelyek terrorista ellenes ügyészektől érkeznek, és azt kell, hogy mondjam, hogy bíznunk kell egymásban, de itt nagyon érzékeny információk is felmerülhetnek. Van itt egy olyan lista, amelyet nem mindenki kaphat meg, a jelentést a, egy lista résztvevői kaphatják meg, és csak a tartalomjegyzék kivonatát lehet megosztani másokkal, ugyanis ez egy titkosított, részben titkosított dokumentum. Mert különben a munkánkat alááshatjuk, és egész egyszerűen nem fogjuk tudni ellenőrzés alá, ellenőrzésünk alatt tartani azt, ami történik. A hálózatunk a bevált gyakorlatok cseréjére vonatkozik, és a sajnálatos tapasztalatok cseréjére is. Tehát ez taktikai szempontból is hozzáadott értéket képvisel. Miután műveleti szinten is támogatjuk egymást, és az ügyészi hálózat is, ezért nagyon fontos az, hogy a bírósági együttműködést támogassuk, illetve az ügyészeket is támogassuk a mostan folyóban lévő perek tekintetében. Erre mutattunk rá, valamint arra is, hogy fontos a joggyakorlat bevetése, ezt már 2008-ban is megtettük, a jelenséget próbáltuk elemezni, különleges módszerek alapján, tehát egyfajta módusz operandit dolgoztunk ki, és a radikalizációs indikátorok kidolgozását is megkezdtük. Itt ebbe tartozik például ezeknek a külföldi harcosoknak az utazási módozatai, hogyan rekrutálják őket, hogy egyenként történik ez a rekrutálás, vagy pedig vannak hálózatok, amelyek ilyen formában működnek, hogyan alkalmazzák az internetet, a szociális médiát, és hogyan jönnek vissza, milyen útvonalon jönnek vissza, és hogyan kívánják megvalósítani terrorista cselekményeiket. Mind ez az információs bázis tulajdonképpen aranybányának tekinthető, és mindenféle más ügyészi tevékenységet, vizsgálati, nyomozási tevékenységet segít. A legfontosabb tehát az, hogy hatékonyak legyünk, nem csak azért, mert több tevékenységet szeretnénk folytatni, és nagyobb hatalmat szeretnénk. Nem, nem erről van szó, meg a munkánkat akarjuk végezni, de azt szeretnénk, hogyha ehhez megkapnánk a szükséges feltételeket, és hatékonyan tudnánk a nyomozati munkát lefolytatni. Stratégiai, taktikai és műveleti szinten is hozzáadott értéket jelent az Eurojust. Közép, hosszú és rövid távon egyaránt hatékonynak kell lennünk. És jövő, a taktikai és középtávú, illetve a hosszú távon pedig a jogalkotási tevékenység az, amely meg tud bennünket támogatni. A múlt évben volt egy jelentés, ami rámutatott arra, hogy további jogi, jogalapot kell hozzánk tehát létrehoznunk. Természetesen azt is tudjuk, hogy a nemzeti hatóságok nagyon is kompetensek a jogalkotás terén, de a jó hír az az, hogy tavaly óta azt láthattuk, hogy nagyon sok nemzet, tehát nemzeti szinten igen sok kezdeményezés történt, és a mi vitáink, eszmecseréink rámutattak arra, hogy milyen új problémák mutatkoznak, mint például a terroristák kiképzése, amelyre rámutatott ez a helyzet. Aztán ott vannak a magányos farkasok, a terrorista tevékenység soha nem egyedül valósul, meg minimum két személy szokta ezt végrehajtani, és így lehet definiálni ezt a hm, tevékenységet, de ez nem mindig van így. Azt is láthattuk, hogy bizonyos bírósági ügyekben problémát jelenthetett a nemzetközi humanitárius joggal való ütközés, valamint a konfliktus zónákban kifejtett tevékenység között konfliktusok mutatkoznak. Tehát itt nem a terrorista elhárításról van szó. a terrorista ellenes jogszabályok és a nemzetközi humanitárius jogszabályok között mutatható ki ütközési néhány esetben. Tehát itt joghézagok mutatkoznak, és úgy gondolom, hogy ezen változtatni kell, itt az Európai Unióban át kell gondolni ezt a helyzetet, és közösen kell fellépni, mert a cél közös és integrált megoldásra van szükség. Az ENSZ szeptember 24-i határozata tulajdonképpen nem csak egy opciót jelent számunkra, hanem kötelezettséget sem, A terrorista céllal való utazás kérdésére kell most jobban odafigyelnünk. Ez egy új definíció, amelyet az ENSZ-től kaptunk. Ez a 2178-as ENSZ határozatban határozták meg. Amikor a bírósági bíróság elé állításról beszélünk, itt prevencióról is beszélhetünk, hiszen itt Brüsszelben például prevenció, megelőzés történt a hírszerzés és a rendőrségi szolgálatok közös munkájának köszönhetően. A terrorista cselekmények megelőzése, a hírszerzéssel való együttműködés, a rendőrséggel való együttműködés azt is jelenti, hogy vannak olyan pillanatok, amikor ügyészi szintre kell át, tehát át kell adni az ügyet, és mozgásteret kell adnunk a hírszerzésnek is. Fontos tehát az, hogy európai szinten közép, magas és alacsony szintű meghatározásokat kell definiálnunk, és a fegyverkereskedelemre vonatkozólag ugyanezt meg kell tennünk, maximalizálnunk kell a tagállamok közötti együttműködést ezen a területen is. A jelentésben is ez megjelenik. Fontos azt látni, hogy a budapesti konvenció nem mindig kellőképpen gyors ügyészi reakciót tud kiváltani, tehát ezzel a problémával is kell foglalkoznunk. A harmadik országokkal való együttműködés szintén fontos, az internetes bűnözés területén, ez például egy olyan terület, ahol fontos ez az együttműködés. De Köszönöm szépen a beszámolót. Nem akartam, hogy túl hosszú legyen a prezentáció, mert tudom, hogy a kollégák szeretnének hozzászólni a témához. A rigai tanácsülésen néhány kolléga jelen volt, és fontosnak tartom, hogy megemlítsük, hogy pénteken volt igazságügyi miniszteri találkozó, és egy részletesebb Europa Eurojust beszámolót hallgattak meg. Nagyon aktuális ez az időszak erre. Itt a parlamentben monitorozzuk az ügynökségeket. Az volt az érdekesség, hogy milyen ellentmondás volt a Europol és az önök beszámolója között. A különbség az, hogy a Europolnak közvetlen illetékessége van, és ezért vezető szerepet kapott itt a támadások esetén. Tehát ez egyértelmű, a rendelet is egyértelműen fogalmaz e tekintetben. Az egyik téma, amit szeretnék a kollégáknak említeni, hogy mennyire hasznos a szerepe a Eurojustnak a nemzeti válaszadások monitorozása tekintetében a külföldi harcosokkal kapcsolatban, hogy meghatározzák, megfigyelik, hogy hogyan kezelik harmadik országbeli bűnözők eseteit, ami a valós hozzáadott érték, amit egy ügynökség tud biztosítani számunkra, illetve hol vannak a jogi korlátozások, a korlátok, hiszen ez egy nagyon komplex kérdés. Kétségtelen, hogy nemzeti szinten kell cselekedni. A jelentésben is szerepel, hogy a jó gyakorlatok megosztásáról beszélnek, de sok tagállamban nincs igazi jó gyakorlat a külföldi harcosok tekintetében, és nehézségek merülnek föl a büntetőjog alkalmazása tekintetében. Cseh köztársaság például megváltoztatta az erre vonatkozó törvényét, de sok problémát okoz ez. Azon kell gondolkozni, hogy a Eurojust hogyan tud az új helyzetre választ adni, és hogyan tudja a saját hatáskorait használni. Ami érdekes volt számomra a prezentációban, amit az igazságügyi miniszterek számára tartottak, hogy nemzeti szinten próbálják kezelni a tagállamok a visszatérőket, hogy eljárás folyik ellenük, vagy sem, a radikalizáció ellen hogy lépnek fel. Nagyon eltérő a helyzet tagállamonként és nincs közös hozzáállás e tekintetben, ez volt az én benyomásom. Szerettem volna ezt elmondani, mert a Eurojust az az ügynökség, amely hozzáadott értéket tud biztosítani, ahogy ez el is hangzott. Ez volt az érdekes számomra a tanácsüléssel. Most megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Diaz de Mera képviselő az első hozzászóló, tessék. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az Eurojust elnök asszonyának is a beszámolóját. A néppártban nagyon nagy érdeklődéssel követtük az ön jelentését a külföldi harcosokról és a lehetséges büntetőjogi következményekről. Ez egy nagyon jó jelentés. Engedje meg, hogy néhány megfontolással éljek ezzel a témával kapcsolatban, és az ezzel kapcsolatos fő néppárti agodalmaknak is hangot adjak a 2013-as jelentés nyomán világossá vált, hogy az Eurojust-nak a befolyása és az általa biztosított többletérték az olyan országok esetében, mint Finnország, Franciaország, Norvégia, nagyon fontos Belgium mellett is, ahogy arról már az elnök szólt. Tehát mindenképpen jó dolog olyan eszközökkel rendelkezni a büntetőjog területén, Már csak abban a szemszögből is, hogy a megelőzés is fontos. Tehát itt a múltat értékelni és a jövőbeli problémákat megelőzni kell. A jelentés jól összefoglalja hogy a különböző európai büntető törvénykönyvekben milyen lehetőségek vannak a terrorista cselekmények előkészületének, finanszírozásának, a harcosok toborzásának megakadályozására, illetve szankcionálására, valamint a túlszejtés eh, kezelésére. Úgy gondolom, hogy mindenképpen segítségünkre lenne, összességében szólva, ha ha bizonyos pontokat kiemelnénk, eh, amelyek egyébként a jelentésében is szerepelnek. Felsorolnám ezeket, ugye az európai eh, elfogató parancs, a nyomozati cselekmények során a szervek együttműködése európai szinten. Ezek fontos dolgok. Úgy gondolom, hogy a finanszírozás kérdése nagyon-nagyon nehéz ezek a terrorista harcosok, csoportok, ugyanis a feladatukból kifolyólag pénz, eh, pénzre van szükségük. Az országomban voltak becslések, amelyek azt mondják, hogy 15 millió euró folyik át egy bizonyos eh, bankokon kívüli finanszírozási rendszeren ezekre a célokra. És a következmények azok tényleg katasztrofálisak. Mit tehetünk? Milyen jogszabályt kell elfogadnunk, hogy, e, e, hogy ezzel a burkolt finanszírozással szemben fellépjünk valahogy? Nem akarom itt most az időt rabolni, úgyhogy csak ennyit akartam volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy röviden szólalt föl, hosszú a hozzászólók listája, nagyon fontos a téma. Katarina Ginici a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszöntet mondani az Europol elnökének, aki bemutatta azt a nagyon fontos tevékenységet, amit az Europol elnézést mondja a felszólal, amit az Eurojust játszik. A jelentés alapján nagyon-nagyon sok kérdés merül föl. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb téma a terrorizmus elleni harcban a hatékony, tényleges információt csere témája. Ez tényleg hatékony kell, hogy legyen az Európai Unión belül a tagállamok között, az államok között, illetve a Eurojust és a Europol között is illetve az ügynökségek és a tagállamok között. De a kockázatot jelentő országoknál is nagyon fontos ez, és fontos a titkosszolgálat szerepe. Tényleg nagyon sok ilyen sürgős feladat áll előttünk. Az egyik témával a prezen, az előző hozzászóra is foglalkozott. Itt a külföldi harcosokról van szó. Ez talán az egyik legnagyobb nehézség a terrorizmus elleni harcban. Rendkívül sok kérdésem lenne, de csak kettőt-hármat fogok föltenni. Először is a Eurojust és a nemzeti illetékes hatóság közötti együttműködés ha megfelelően hatékony, vannak-e problémák például az információ csere területén? Van-e koordinációs hiányosság? Hiszen sokszor emiatt nehézkesebbé válik a hatékony fellépés. Aztán milyen a valós együttműködési szint a két ügynökség for Eurojust között? És a külföldi harcosokkal kapcsolatban létezik. Elnézést kérek a szóhasználatért megbízható statisztika a jelenségekkel kapcsolatban. Van például a utazásokkal kapcsolatban és a utazásokkal kapcsolatban, valamint a finanszírozással kapcsolatban statisztikai adatunk? Van megfelelő információnk ezekről? És mindezek kapcsolatban azt kérem, hogy az új Eurojust rendelt javaslaton túl, amiről most folyik a vita, először is kérdezném, hogy egyetérte a tervezett intézkedésekkel, hogy a hatékony terrorizmus elleni harc fellépését biztosítjuk. De a rendelet javaslaton túl kérdezném, hogy van-e már konkrét beavatkozás, van-e konkrét forrás ezekhez a beavatkozásokhoz, amelyeket már ma is lehetne alkalmazni ahhoz, hogy megerősítsük és hatékonyabbá tegyük a terrorizmus elleni harcot. Köszönöm. Köszönöm. Racsida Dáti a következő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök asszony a terrorizmus elleni harca kapcsolatban ugye sok javaslat áll előttünk a biztonsági témára vonatkozóan konkrétan. Az igazságszolgáltatás úgy gondolom, hogy kell, hogy meghatározza a megfelelő válaszokat a szervezetbűnözés elleni harcban. Bizonyos szankciók, büntetőjogi szankciókról van itt szó, de elretentő intézkedésről is kell, hogy beszéljünk, hiszen hogy maga a szankció, potenciális szankció is, például a dzsihadisták, a külföldi harcosok esetében, akik nagyon sokszor nagyon fiatalok, éretlenek, tehát a meghatározott szankciók is elretentők lehetnek. Az Európai Bíróság számára is fontos feladatok állnak fönn. Egyébként az igazságszolgáltatási biztos meghallgatása során konkrét kérdéseket tettünk föl, de nem kaptunk konkrét válaszokat. A szerződés azt mondja, hogy az Európai Bíróság illetékes a pénzügyi szabályok megsértése esetén, ami az Európai Unió jogszabályaiba ütközik. De a szervezett bűnözés esetében ugye van egy fontos, nem tagadható finanszírozási aspektus is. A szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni harc keretében az Európai Bíróság illeti, illetékessége, ami a szerződésben már szerepel, fontosabb szerepet kéne, hogy kapjon. Van egy olyan eszközünk, amit jól bemutattak, az fájdalom és a problémák fölmerülése során született ez az eszköz, az európai elfogadási parancs, de hát ez nem igazán hatásos a szervezett bűnözés esetén, ezt mindannyian tudjuk. A Egyesült Államokbeli szeptember 11-i terrortámadás után született ez az eszköz. Az Európai Bíróság is megállapított, hogy ez nem túl hatékony, ez gyakorlatilag tényként kezelhető. Köszönöm. Köszönöm szépen. Revo Dalon Krisztin a következő. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani a nagyon tájékoztató jellegű jelentésért és a beszámolóért, és hogy fontosnak tartja, hogy közös legyen a megközelítése a terrorizmusnak Európa szerte. A külföldi harcosokkal kapcsolatban egyre inkább hatékony és megerősített hat, nemzeti hatósági együttműködésre van szükség. Morales elnök úr is nagyon jól fogalmazott, hogy föl kell számolni a hiányosságokat, hogy nagyon el, és azt is azt a helyzetet, hogy nagyon eltérnek a jogszabályok, a jogalkotás az egyes tagállamokban. Beszéltek arról is, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok a ENSZ 2178-as határozatát valójában ültessék át, tartsák be. Ez a finanszírozásra is vonatkozik, illetve a terrorista cselekményre való buzdítása is vonatkozik. Ez egy specifikus jelenség, a külföldi harcosok kérdése az ügynökség konkrétan hogyan tudja segíteni a tagállamokat, hogy javítsák az igazságszolgáltatási információcserét egymás között harmadik országokkal a terrorizmus témájában. Mit lehet pontosabban tenni azért a Eurojust részéről, hogy a büntetőjog jogszabályokat harmonizáljuk európai szinten. A külföldi harcos terminusa helyett nem inkább európai harcosokról kellene beszélni. Ugye sokszor európai polgárokról van szó, és ezért sokszor a vita során is a közvéleményben ez félreértéshez vezet ez a megfogalmazás, a külföldi harcos. Igen, hát ez a terminológia használat ugye foreign fighterként született meg de mi sem nagyon szeretjük ezt használni, hiszen nem szeretjük a, szerint megkülönböztetni az embereket, hogy hol születtek, úgyhogy nem igazán tetszik nekünk se ez a kifejezés, és köszönöm szépen, hogy felvetett ezt a problémát. Tomáš Cutovský a következő. Vážená paní eh, předsedkyně, prezidentko, děkuji vám za eh, vaší výbornou... Kedves elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr és elnök asszony, köszönöm szépen a kiváló jelentést. Hosszú időt telt el, és most ez egy tényleg jó alapanyag, amit kaptunk a munkánkhoz. Látunk néhány specifikus lépést a büntetőjog területén, amit meg lehet tenni ezek a javaslatok fontosak a vita szempontjából. Lenne egy kérdésem sok európai harcosról van itt szó, és nem tudom, hogy nem kellene európai szinten intézkedést hozni. Meg kéne vizsgálni ezeket a bűncselekményeket, hiszen szinte a nácizmushoz hasonlíthatóak ezek a rituális gyilkosságok. Aztán a következő, hogy esetleg le lehetne foglalni ezeknek a polgároknak a tulajdonát, és így nem tudnának elmenni harcolni, nem kriminalizálódnának. Ezek európai polgárok elmennek külföldre, és aztán visszajönnek. Megváltozik a gondolkodásuk, mire visszatérnek Európába és ezek az emberek rendkívül veszélyesek, szélsőségesekké válnak, a bűncselekményeik is nagyon szélsőséges, nagyon súlyos. Mi lenne, hogyha lefoglalnánk a vagyonukat, ez esetleg megoldást jelenthetne. Következő kérdésem, hogyha valaki a diákok, fiatalok között propagandát terjeszt. Ugye sokszor, akik elmennek külföldre, ezek 15 évesek, nagyon fiatalok, nem lehetne őket valahogy izolálni. A Eurojust szintjén lehetne ilyen jellegű intézkedéseket hozni. Köszönöm, Tomás. A Eurojust feladatairól van most szó, de megjegyeztem a hozzászólást. Sargentini asszony. Köszönöm szépen. Lenne néhány kérdésem. Az egyik arra vonatkozik, hogy hallottunk számokat arra vonatkozólag, hogy hány ilyen külföldi harcosról van szó. 3000-ről volt először szó, aztán a terrorizmus ellenes egy, koordinátorról volt szó, aki 5000 szeméről beszélt. Jó lenne, hogyha konkrét dolgot hallhatnánk, az, hogy hogyan definiáljuk a külföldi harcosokat, mert hogyha valaki bűncselekményt követett el, és tehát, hogy ezek a személyek, ezek már konkrétan elkövettek bűncselekményeket, és már bíróság előtt állnak, vagy pedig csak egyszerűen olyan személyekről van szó, akik valamilyen módon úgy gondoljuk, hogy kapcsolatba hozhatók ezzel a jelenséggel. Egyébként a külföldi harcosok definíció nagyon nem tetszik nekem, vagy ez a kifejezés. Az említett jelentés ugye részben titkosított, úgyhogy nem írja, de ezen kívül önök nagyon sok tagállamról, például hazámról, Hollandiáról is magyarázatokkal szolgálnak. Tudják-e, hogy milyen parlamenti vitákon viták vannak most éppen a holland parlamentben erről a témáról, és ezt valahogy a jelentésbe be tudják-e építeni, vagy sem, mert úgy tűnik, mintha a parlament már megegyezett volna valamiben, de nem erről van szó. Egyelőre csak egy nagyon széleskörű vitáról van szó, és egy, a parlament azt mondja, hogy ez egyszerűen felháborító. Nem tudom, hogy Eurojustot vagy Europolt olvasunk az önök jelentésében, nem tudom, hogy itt tulajdonképpen csak egy kér, kérelem listáról van ez szó, vagy arról, hogy a hírszerzési szervezetek által felgöngyölített információkat hogyan lehet felhasználni a bírósági szakaszban. Hivatalosan egyelőre nem lehet ugyanis ezeket. Nos, hát jogászokat is meghallgattam ebben a témában. Lehallgattak jogászokat, és ezt bíróságokon, eljárásokban felhasználták ellenük. Tehát még akkor is, hogyha ez nem lehetséges, mégis megtörténik. Miről van itt szó? Meg kell változzon valami ö, ahhoz, hogy az információt ö, felhasználhassuk, a, tehát a titkosított információkat a bírósági szakaszban. Ez az, amit a Europol szeretne, de én remélem, hogy a Trust ezt megakadályozza. És aztán az alapjogi ügynökség mindenhez hogyan áll hozzá, hiszen itt büntetőjogról van szó, és ugyanakkor a rehabilitációhoz is el kell vezetnünk, és erről pedig egyetlen egy szót sem hallok. Kérem, hogy mondják el, hogy mit szeretnének elérni, és hogy konkrétan listázza a kéréseit, és hogy mindez a Europol kéréseihez hogyan viszonyul. Én úgy gondolom, hogy az európai ügyészek megpróbálnak egy kicsit szélesíteni a saját hatáskörükön, és mintha senki nem ellenőrizné őket. Máriu következik. Köszönöm szépen. Az én kérdésem szintén az információkra vonatkozik. Miután én egy olyan, olyan ház, országból érkezem, ahol a külföldi harcosok jelensége nagyon messze volt tőlünk, de a legutóbbi információk alapján már két eset is van hazámban, tehát ez azt is mutatja, hogy a jelenség terjed. De nincsenek olyan helyi ö, közösségek, amelyek ezt táplálhatnák. Tehát nincsen, vannak iszlám csoportok, de, de ezek nagyon békések, és maguk is igen keményen elítélik ezeket a fajta tevékenységeket. De azért mégis ott vannak fiatalok, és engem nagyon érdekel az, hogy vajon önöknek van-e arra vonatkozó bizonyítéka, hogy más országokban hogyan alakultak ki ezek a hálózatok, tehát, hogy mintha lennének olyan országok, ahol nincsen helyi hálózat, csak a nemzetközi hálózat vonja be a fiatalokat az iszlám radikalizációs mozgalmakba. Elképzelhető spanyol, francia vagy német lakosok visszatérnek, és azután megint egy másik, egy másik európai országba mennek, olyan országba, ahol nem olyatek korábban, vannak-e ezzel kapcsolatos információik? Tehát, hogy ezek a mozgások hogyan néznek ki? Egyébként ez a PNR-re vonatkozó adatok kérdéséhez is kapcsolódik. Köszönöm. Thank you, Mario. Next. Köszönöm, Mario. A következő Mel képviselő. Ja, köszönöm, Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Három, vagy hát több kérdésem lenne. Az első kérdésem az 5000 dzsihadisztára vonatkozik. Van, tehát van itt különbségtétel attól függően, hogy ezek belföldön eh, élő és onnan származó terroristák, és kik azok, akik külföldről érkeznek, illetve a tagállami megoszlások micsoda ezeknek. Egy másik kérdés a büntetőjogi megközelítés módja a kérdésnek. Mit teszünk a Schengeni övről érkező terroristákkal? Hogyan kellene esetleg bevezetni e, újra a határellenőrzést, és megakadályozni, hogy az iszlám terroristák ne jöjjenek be újra európai felségterületre? Zárásképpen pedig e, a korábbi e, eszmecserékből ugye kiderült, hogy a adott esetben egy európai ügyészségnek a hatáskörével kapcsolatban itt meg kell még állapodnunk. Mi ezzel kapcsolatban a véleménye, és ezzel még a tárgyalások állása az Európai Ügyészséggel kapcsolatban? Felán képviselő. Köszönöm, azt mondjam, a beszámolót. Itt azért látom, hogy a jogi arzenálunk hiányos, hiszen az Európai Emberi Jogi Bíróság mindig jobban védi a gyilkosokat, a terroristákat, mint magukat az áldozatokat. Egyértelműen fogok fogalmazni. Egyértelműen kérem, hogy speciális jogszabályokat állítsanak fel, a, hát, hogy állítsuk vissza a halálbüntetést, és legyen tényleges az életfogytiglan tartó büntetés európai területen, és kezdjük a Schengen élvezettel, és így a tagállamoknak lehetősége lenne arra, hogy megvédjék a határaikat, és elkerüljék a dzsihadisták beérkezését. Köszönöm. Juan Fernando. Juan Fernando, segíts. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Kanész asszony. Természetesen köszönöm, hogy visszajött a Libel szakbizottságba elénk. Köszönöm a jelentést, és, hogy, és azt, ahogy vezeti a Eurojust ügynökséget. Az én kérdésem is azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos, hogy harcoljunk a nyelvi kérdések területén is, hiszen fontos, hogy tudjuk, hogy mire gondolunk. Nagyon sokan itt egyetértünk azzal, hogy ez az elképzelés, hogy egy ö, magányos farkasok harcolnak, hát ez félrevezető, de a külföldi harcosok kifejezés is félrevezető, sőt elfogadhatatlan. Itt nem külföldi harcosokról van szó, olyan emberről van szó, mint az Európai Szociális Gyárban rekrutáltak külföldre, fölkészítik arra, hogy gyilkoljon, kiképzik arra, hogy gyilkoljon, és öngyilkos legyen, úgyhogy másokat megöl, illetve gyűlöletbeszédre oktatják. A kérdésem a Eurojust tapasztalatára vonatkozik. a tényleges valóság feltérképezése területén. Mondott adatokat, 3000 ember, akit rekrutáltak. Kérdésem az, Tudjuk-e a alsó szintet, az általános aggályokat, az általános félelmeket, ezek az emberek miért, milyen dzsihadista taktikának dőlnek be? Van valami ismeretünk arról, hogy kik ők? meg tudjuk tudni? Tudunk bármit róluk a személyazonságokról, hogy hova rekrutálják őket, hogy hova mennek, hogy hol képzik ki őket? Vagy egyszerűen csak azt tudjuk, hogy körülbelül van egy ilyen 3000-es szám, hogy ezek hiányoznak az európai tagállami területről. Hány nő van köztük? Milyen szerepe van a nőknek? Milyen a szerepe a, a harcos nőknek? a dzsihadisták részéről rekrutált nőknek, őket rabszolgasorban tartják? Ezek a radikális iszlám törvény alapján működő szervezetek? Hogyan járnak ők hozzá a harchoz? Végül. Mi a Eurojust tapasztalata az együttműködés, a bejelentett együttműködés, a megerősített együttműködés területén, az európai területen a terrorista fenyegetettség új mutációja tekintetében. Mi a, ezek, ennek a hatékonysága, hogyha bíróság elé visszük ezeket, vagy megosztjuk a rendelkezésre álló információkat, mennyire hatékony ez, a, esetleg megvalósítható-e mindez a jövő, közeljövőben. Igen, hát ezek a nemzet, nemzeti szintű ügyészek, a dzsihadista jellegű mozgalmokról kellene, hogy elképzelésük legyen, és van is elképzelésük, illetve rekrutálásról. Európai Uniós szintű ilyen információ nincs. A Eurojustnak egy bizonyos szerepe van csak ebben a titkosszolgálati feladatban. Tudom, hogy mér a képviselő is szeretne még felszólalni, még meghallgatjuk a többi felszólalót, és utána visszatérünk önhöz. Úgyhogy először Wemberg asszony az utolsó hozzászóló, és aztán újra megkapja Diaz a képviselő szót. Er köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen a jelentést is. Nagyon érdekes, érdekfeszítő volt hallgatni az ön beszámolóját Itt nem az a lényeg, hogy külföldről érkeznek, vagy európai emberek, a lényeg, hogy ezek együtt működnek annak érdekében, hogy erőszakos gyilkosságokat kövessenek el nőket erőszakolnak meg. És hát hosszú listát készíthetnénk azokról az intézkedésekről, amelyeket az európai lakosság védelme érdekében meg kellene tennünk a visszatérő, Európába visszatérő terroristákkal szemben. Azt is meg kell nézzük, Eh, hogy a bíróság elé hogyan tudjuk ezeket állítani, ott hogyan kell őket kezelni, és hogyan tudjuk az ő szerveződésüket meg eh, eh, előzni, illetve egyáltalán az, hogy Európába visszatérjenek. Itt egy szigorított jogszabály alkotásra van szükség minden tagállamban, és meg kell nézzük, hogy ezek a terroristák hogyan készülnek fel, milyen szervezeteknek a tagjai, milyen dzsihadista szervezetekben vettek részt. Úgyhogy jónak tartom, hogy megvan erre most már a megfelelő defini, definíció, ugyanakkor multidisciplináris megközelítés módot kell közlekíteni. Ez az, amit itt a parlamentben állandóan hangoztatunk. Azok, akik embereket gyújtanak fel, azok, azokat úgy gondolom, hogy nem kell, hogy megértsük, nem kell, hogy empátiával közelítsünk irájuk. Akik embereket mészárolnak le tömegével, azokat nem kell pszichológus keze, kezeire bízni, pszichológus gondjaira bízni. Úgy gondolom, hogy az ő útlevelöket be kell vonni, és be kell zárni a cellarácsot az orruk előtt. Azok, akik pedig másokat toboroznak, vagy képeznek ki terrorista cselekményekre, eh, azok azt pedig ki kell tiltani örökre az Európai Unió felség területéről. És aztán van meg egy kérdésem, azt hallottuk, hogy 3000 vagy 5000 eh, külföldi harcosról beszélünk, akik majd Európába vissza fognak térni. Valószínűleg a földközi tengerről eh, érkeznek, vagy adott esetben Dublin kikötőjébe, vagy máshol hogyan fogunk tudni bánni velük? Eh, konkrétan milyen intézkedéseket terveznek? Köszönöm szépen. <clears throat> Csak nagyon röviden. Kérdések merülnek fel bennem. Nem tudom, hogy javaslatokat megfogalmazhatok-e a reformokkal kapcsolatban, a büntető eh, kódexek reformjaival kapcsolatban Ugye itt jó lenne a fenyegetettség szintjének arányában kialakítani a büntetési tételéket. Ezek elképzelhetetlen borzalmas támadások mindenhol megjelennek, és hatalmas károkat is okoznak. A párizsi terrortámadás 20 ezer dollárba került. Ez Jemenből érkezett ez a pénz, a londoni ö, terrortámadás sokkal többbe került. Ki tudja? Ezet, ezt, ezen is el kellene gondolkozni, ezt is figyelembe kellene venni a büntető jogi perek kidolgozása közben. Köszönöm szépen. Nos, hát akkor most a felvetésekre válaszként kérem, hogy adja meg a, kezdje meg a válaszadást. Köszönöm szépen, megpróbálok végigmenni az összes felvetett kérdésem, és reméljük, hogy okos választ tudok majd adni. Following the order of... Nézzük akkor a kérdések sorrendje alapján fogok haladni. Köszönöm szépen Diaz de Mera úr kérdését. Nos, hát két szinten fogunk, vagy több szinten fogunk tevékenykedni, megelőzési szinten is. Ezen Rashida Dati asszony által is elmondottak alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a Eurojust azért van ott, mert szeptember 11-i terrortámadások után létrehozták. És ez az európai elfogatási parancsra is vonatkozik, valamint a közös nyomozati csoportokra. Az a célunk tehát, hogy határokon átnyúló módon gyorsan, hatékonyan tudjunk fellépni. Az Eurojust pont erre kapott mandátumot, gyors európai szintű elfogató parancs megalkotására. Ami pedig a közös nyomozati csoportokat illeti, ez mindig a kölcsönös jogsegélyszolgálat alapján kell, hogy működjön. Az ügyészek teljes mértékben figyelembe kell vegyék a jogállamiságot, de ugyanakkor nagyon gyors és hatékony módon tudnak fellépni. Megvannak ezek az eszközök a kezünkben, és valóban vannak aggodalmak vagy kérdések, amik felmerülnek a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kérdések ezek. Nagyon sokszor egyáltalán nem lehet nyomon követni a pénzmozgásokat, sőt, egyre inkább elképesztő az, hogy Na jó, máshogy fogalmazom meg. Tehát, igazi ügyekről beszélek, amikor ö, tiltott fegyverkereskedelemről van szó, tulajdonképpen virtuális pénzzel ö, kereskednek, a bitcoinokkal, és ezért igen nehéz nyomon követni, vagy visszakövetni azt, hogy honnan érkeznek ezek a fegyverek. Tehát a nyomonkövetés, a visszakövetés igen nehéz. És egyre több szervezet használja ezeket. Egyre bonyolultabbá válik az egész helyzet. Tehát mit is teszünk? A Eurojustot létrehoztuk annak érdekében, hogy minél hamarabb lehessen fellépni, és ezt egyébként teljes mértékben a jogállamiságnak megfelelő szabályok mellett tesszük meg. Európai elfogató parancs, közös ö, nyomozati csoportok felállítása, és minél gyorsabb ö, működési mód. Ezen kell elgondolkoznunk, hogyan lehet ö, a terrorizmus finanszírozását ö, jogilag ö, vagy ö, igazságszolgáltatási eszközökkel ö, nyomon követni, hogyan lehet ö, a fegyverkereskedelmet ö, nyomon követni, mert ez megint nagyon nagy problémákat jelent, ö, nem csak a hagyományos világban, hanem a virtuális világban is megtörténik ez. Hogyan lehet gyorsan, igen, gyorsan bizonyítékokat szerezni, és ráadásul ugye a Eurojust az határokon átnyúló szervezet, tehát nekünk határokon átnyúló információ vagy adatszerzés is a célunk. Tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, hogy hogyan kell a elfogás, tehát az elfogatással ezt az eszközt hogyan alkalmazzuk. Tehát nagyon sok kérdés felmerül, igaz, de mit teszünk? Mi összegyűjtjük az összes tapasztalatot, bevált gyakorlatokat, megpróbáljuk ezeket összegezni, analizálni, és ezeket becsatornázzuk a vitába, hogy jobb, eszközök, jobb, jobb jogi eszközök legyenek a kezünkben. És elgondolkoztunk már azon is, hogy mi a különbség a 2004-es 192 személy oldalát, életét követelő madridi terrortámadás és más típusú mm, terrortámadások között. Ugye van olyan, vannak most például azt láttuk, hogy Brüsszelben egy fiatal, egy fiatal Franciaországba utazott, utána visszatért Brüsszelbe, és konkrétan egy bizonyos csoport ellen akart fellépni. Ezek a fiatalok nem annyira szervezettek, tehát itt a struktúrák azért nem annyira vannak jelen, és ezért igen nehéz struktúrába helyezni ezt az egészet. Tehát itt tulajdonképpen egymástól független kezdeményezéseket láthatunk. Ez volt egyébként a belga nemrégiben történteknek is a jellemzője. Tehát itt fiatalok találkoznak egymással, és aztán külön-külön különböző terrorista cselekményeket akarnak megszervezni. Tehát ez a kontextus jelenleg. Ami pedig a károkat illeti, ez egy olyan vita, amit önöknek kellene ö, felvetnie. Természetesen nekünk is ez egy érdekes felvetés. Ennyit az ön által feltett két kérdése Diaz de Mera úr. Kinnicsi asszony, köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban itt a hatékonyságról van szó, az információk cserének hatékonyságáról. Igenis, és megszerveztük ezt mi. Nem vártunk a drámák kialakításá, kialakulásáig. 2002 óta dolgozunk és azóta nagyon fontos vitákat folytatunk le erről a kérdésről. Madrid után nagyon frusztráltak voltunk a Eurojustnál, egész egyszerűen azért, mert nem álltak rendelkezésre a megfelelő adatok, információk. Belgium és Spanyolország is kérték, hogy segítsünk a koordinációt. Franciaország, Belgium Hollandia, Marokkó, Olaszország és Spanyolország között. De nagyon nagy frusztrációt okozott akkor ez az eset, és akkor elmentünk a döntéshozókhoz, és azt mondtuk, hogy itt egy olyan hálózatra van szükség, amelyben megbízhatunk, nemzeti szakértők, korrespondensek hálózatát kell kialakítani. És ez meg is történt 2012 óta, viszont az utazó mondjuk inkább nevezzük őket utazó ö, harcosoknak, tehát akik ide-oda utazgatnak Szíria és az EU között. Ez egy új jelenség, igaz ez? Nem feltétlenül, mert már 2005-ben is láthattuk azt, hogy 2005-ben elmentek Irakba, Franciaországba, ö, Egyiptomba, tehát már akkor ö, látható volt ez a jelenség. És ö, Irakban, ö, volt egy nő, aki felrobbantotta magát, és utána a férje is utána ment. Tehát itt megint csak egy ö, olyan hálózatról volt szó, melyet aztán 2007-ben Belgiumban és Franciaországban le tudtunk ö, fülelni, és ö, bíróság elé állítottuk őket. Természetesen tudjuk még javítani az együttműködés szintjét, és az ön kérdésére a válasz az az, hogy az, hogyha jól látjuk, hogy mi történik a különböző tagállamokban, közös problémákról van szó, mert ez nem egy országra vonatkozik, ez egy közös probléma, ez egy európai szintű probléma, közös európai szintű intézkedésekre és megoldásokra van szükség. Emellett nagyon fontos az együttműködés a különböző ügynökségek között is. Természetesen, amikor terrorizmussal és szervezetbűnözéssel van dolgunk, akkor rendőrségi szintnek együtt kell dolgoznia a bírósági szinttel, és ezt az Európai Unióról szóló szerződés 85-ös cikke alapján kell megtennünk, ugyanis itt arról van szó, hogy a Eurojust-nak a tevékenységét az Európol összefüggésben kell ten- megtennie. Tehát valamilyen ö, Nyomon követése van szükség azokra az információkkal kapcsolatban, amelyek tagállami szinten, illetve az Európolnál gyűlnek össze, és ez most felhasználható például ezeknél az úgynevezett utazó harcosoknál. Bizonyos tagállamok azonban félnek ettől. Amikor a hírszerzési információk megosztására gondolok, akkor ez például egy ilyen helyzet. Az információcsere, tehát emellett rendkívül fontos. És a mandátum kérdése is fontos ebből a szempontból, az Eurojustra, illetve a Europolra vonatkozó mandátumok különbözőek, de mégis egymás kiegészítő módon kell, hogy dolgozzanak sokszor az ő munkájukat kell folytassuk. A mi ö, feladatunk az az, hogy a lehető legkorábbi fázisban lépjünk be, mert minél korábban lép be a Eurojust, annál inkább látjuk az egész folyamatot a kezdet kezdetétől fogva, és ez jogi és bírósági szempontból, vagy igazságszolgáltatási szempontból egyaránt fontos. Tehát egymás mellett Eurojust Europol. Rashida Dátinak franciául akartam válaszolni, de most mégis angolul beszélek. Fontos tehát az, hogy minőségi munkát végezzünk a bírósági szakaszban, a potenciális terroristák esetében és az igazi terroristák esetében egyaránt de a jövő szempontjából nagyon fontos az elkobzások kérdése is. Diaz de Mera úr is erre utalt. A rendőrség lefoglalhat pénzt, de hogyha nem vegyszük el tőlük a forrásaikat, akkor folytas, folytatni fogják a munkájukat. Éppen ezért az elkobzásra vonatkozó jogszabályok igen fontosak, ugyanis így tudjuk a gyakorlatban is megfelelőképpen ellensúlyozni, ellentételezni ezt a tevékenységet. Aztán hatáskör. Önöknek kellene ezt a kérdést is felvetnie jogalkotási szinten, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 85-ös cikke kimondja egyébként ezt a széles hatáskört, úgyhogy az Európai Bizottsági Javaslatokban az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni fellépés, vagy tehát az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó tevékenység is szerepel. Úgyhogy azt kell megvizsgálnunk, hogy mire van szükség, megint csak mire van szükség. Van-e elég eszköz a kezünkben tagállami szinten, elég az, hogy van a Europol és a Eurojust, és az Euro, a Eurojust hogyan tud hozzájárulni a hatékonyabb terrorizmus ellenes harchoz. és természetesen a különböző jelenségek közötti kapcsolatot is fel kell göngyölíteni, emberkereskedelem, fegyverkereskedelem, terrorizmus, ezekre gondolok. Tehát kérem, hogy a döntéshozók szintjén is kezdjék még inkább ezeket a vitákat táplálni, és minél hamarabb tegyük ezt meg. Rashida Dati az európai elfogatási parancs, a szeptember 11-i terrortámadás következményeként jelent meg, és egyébként ez a Eurojustra magára is igaz. Egy másik kérdés is felmerült. Közös megközelítésre való igény, terrorista cselekmények felgyőrítéséhez fontosak a definíciók, ezt az ENSZ definícióiban is, vagy az ENSZ határozatokban olvashatjuk. Egy utazó terroristáról beszélünk, akkor a dzsihadisták ugye utaznak, és terrorista céllal teszik ezt. A cseh képviselőhöz szólok most, az administratív kérdésekre, illetve a multidisciplináris megoldással kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nemzeti szintű kezdeményezéseket megpróbáljuk összefoglalni, szociális ö, szolgáltatások, ö, visszavonjuk a személyazonossági iratokat, amennyiben ez szükséges, de hát nagyon sok minden tagállami kézben van. Ők dönthetik el azt, hogy mennyire hatékonyak ezek az eszközök azon a szinten, és hogy a parlamentjük elfogadhatónak vélje őket, vagy sem, és hogy eredményre vezetőek-e, vagy sem ezek az intézkedések. Köszönöm szépen az Európai Parlament holland képviselőnek képviselőjének kérdését. Teljesen egyetértek önnel. Teljesen egyetértek önnel. Mindenkinek megvan a szerepe és a feladat ebben a témában. Természetesen nincs egy kívánságlistánk. A velünk megosztott tapasztalatot használjuk föl és ezt próbálnánk minden szereplő számára hozzáférhetővé tenni. Nem szeretnénk egyik vagy másik megoldást előnyben részesíteni. A feladatunkat látjuk el a amit minket fölkérnek, azt tesszük, nem kérünk plusz új feladatokat, csak azt kérjük, hogy alkalmazásra kerüljön mindaz, ami már jelenleg is létezik. mindenki végez el a munkáját. Mi monitorozzuk a jogalkotási rendszereket, és csak meg tudom ismételni azok számára, akik pontos adatokat kértek tőlem. Nincsenek pontos adataink, nincs közös definíciónk, és ez az oka, amiért explicit módon kérem, hogy legyen közös a megközelítés az ENSZ határozata alapján teljesen eltérőek az adatok, mindenkinek saját megközelítése van, és ez egy nagyon lényeges kérdés, ez egy közös probléma, közös megoldásra, megközelítésre van szükségünk. Amikor adatokat keresünk, akkor pontosítani kell a definíciókat is. Próbáljuk megnézni azt, hogy a igazságügyi, az ügyészi szervezetek mit tesznek, hogyan reagálnak, hogyan tudnánk jobban jó, hogyan tudunk hatékonyabbak lenni. Úgyhogy a parlamenti vitákban mi nem ö, lépünk bele, nincsen kívánságlistánk. Annyit szeretnék elmondani, hogy a közös definícióra szükség van, és európai közös büntetőjogi politikára is esetleg szükség van. Van, ahol közigazgatási intézkedéseket alkalmaznak, van, ahol határozottabb a föllépés, a megközelítés, az antiradikalizációs, a terrorizmus elleni harc területén fontos, hogy fölépjünk, korlátoznunk kell azoknak a fiataloknak a számát, akiket radikalizálnak, el kell, hogy kerüljük, hogy elhagyják az országot, és amikor pedig visszajönnek, van néhány tagállam, ahol nyilván tartják ezeket a fiatalokat. Azok a fiatalok, akik elmentek Irakba, vagy harcoltak máshol, azok egy kicsit radikalizálódnak. Ők nem veszélyesek, ők újra szocializálhatóak. Fiatalok, nők, férfiak, sok ilyen van, aki visszatér radikalizálódottként, azokat kell követni, és azokról föl kell venni a nyilvántartást, a büntető nyilvántartásba szerepelniük kell. Bűncselekményeket követnek el, tehát akik visszajönnek, akik súlyosan radikalizálódnak, és akik jelentős kiképzést kaptak, őket kell nyomon követnie az igazságszolgáltatásnak. Elnök, igen, tudom, hogy minden kérdésre szeretne választani, de még van egy napi rendi pontunk. Csütörtökön ilyenkor a kollégáknak el kell érniük a repülőt, a vonatot, úgyhogy a csütörtöki időbeosztást célszerű betartani. Elnézést kérek emiatt. Esetleg gyorsan össze tudja foglalni még a hátralévő kérdéseket? Azt hiszem, hogy nagyjából minden kérdést lefettem. Viszont fontosnak tartanám még, hogy elmondjam, hogy van rendőri munka, van titkosszolgálati munka, és van ügyészi munka. Egyiket se akarjuk átvenni a szereplőktől. Részt akarunk benne venni időben, tehát pontosan az ellenőrzések, a következtetések, amiket a ügyészekkel, hogy megtegyenek. Tehát nem kell, hogy átvegyék a feladatát a többi szervezetnek. Azt kell biztosítaniuk, hogy a, mindenki lássa el a feladatát, és amint bűncselekményre kerül sor, akkor jogilag igazságszolgáltatás keretében kezelik ezt. És ekkor beszélek a határon átnyúló tevékenységről is. A Eurojustnak kellene együtt a tagállami hatóságokkal fölépni és az őket szolgálnia. Ezt tesszük, Úgyhogy így operatív feladatunk van. Michel, látom, hogy a képviselők elkezdtek eltávozni a teremből. Azok, akik itt maradtak és kérdéseket tettek föl, van-e közülük? Igen, tudom, hát a korrekt alapján mindenkinek választ akar adni. Akik nem kaptak választ, esetleg írásban meg tudja adni azokat a válaszokat? Tehát kérem a képviselőket is, hogy jelezzék, ha nem kaptak választ a kérdésükre, akkor ezt följegyezzük hiszen a következő napi rendben érdekelt kollégákkal is korrektek kell, hogy legyünk. Tudom, hogy csütörtökön mindenki repül, vonatozik. Michel, köszönöm szépen. Ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy föltéképezzük ezeket a komplex aspektusokat, a terrorizmus, ra adott válaszaink tekintetében. Nagyon bonyolult ez a helyzet, nagyon fontos volt ez a mai hozzájárulás, és köszönöm a kollégáknak is a kiváló vitát. Most átérünk a következő napi rendi pontra. Köszönöm szépen még egyszer ezt a gazdag vitát, köszönöm Michel a mai részvételt. Colleagues, thank you again. If you don't mind, uh, eh, with um, respect to... Uh... Kedves kollégák, akiket a következő napirendi pont érdekel, azok érdekében szeretném már is megkezdeni a témának a vitáját. Kérem, tartsuk tiszteletbe ezeket a kollégákat. Európai közigazgatási szervek üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldások az interoperabilitás, mint a közszféra korszerűsítésnek eszköze. Az előadó Jaron Lenars. Lenars úr itt van. Az interoperabilitást kétszer is próbáltam kimondani. Nem tudom, hogy más nyelveken is ilyen nehéz kiejteni ezt a szót, de nekem sikerült. Árnyék előadók is itt van, Marian Dali, a szocialistáktól, Tomati nincs itt. Többi árnyék előadó nincs itt. Jó. Köszönöm kollégák akkor, hogy itt maradnak. A libei illetékes a 54-es cikk értelmében az adatvédelmi aspektusokra vonatkozóan, úgyhogy mi most az adatvédelmi aspektusokkal fogunk foglalkozni nagyon egyetemű, hogy ebben a témában illetékességünk van, mert az illetékes egyébként az ITRE szakbizottság szerettem volna hangsúlyozni, hogy ez nagyon fontos. Akkor Lénár kapja meg először a szót, utána az első felszólaló Mariam Dali lesz, mint árnyékelőadó, mint jelenlévő árnyékelőadó. Lénár szó, Rőné a szó először, kérem. Ja, dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen. Összességében elmondva, a közszolgáltatásokkal kapcsolatos interoperabilitás kérdésében nem sok ismeretem az európai polgároknak. Az ez a eh, rövidítéssel fogok eh, utalni erre gyakorlatilag mindenhol Európában digitális állítják át a eh, elektronikus kormányzati szolgáltatásokat vezetik be. Itt van e-közbeszerzés, Engedje meg, hogy megszakítsam önt. Juan kolléga, kérem foglaljon helyet, hogy hallgathassuk nyugalomban az árnyék előtt, parancsoljon, folytassa. Tehát a közszolgáltatásoknak a digitalizálása és modernizálása nagyon jó dolog, az e-kormányzat, az e-számlázás, az e-közbeszerzés, az e-egészségügy és egyéb szolgáltatások bevezetése nagyon jó és terjed Európában ez pedig költségmegtakarítást, hatékonyságnövekedést, áttekinthetőséget és minőségnövelést hozzá a szolgáltatások területén. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy ezek a szolgáltatások a határokon átívelően is igénybe vehetőek, illetőleg ezeket össze kell hangolni, tehát amelyek, azok a vállalatok, polgárok, akik határokon átívelő tevékenységgel rendelkeznek, ne ütközzenek problémákba például például az elektronikus szolgáltatásoknak a, a, a nemzeti határok ne adjanak, ne képezenek akadályt. Tehát itt az interoperitásról kell gondoskodni. Itt van az ez a program, 2016. január 1-én kell, hogy ez elkezdjen működni, tehát rendkívül sürgős a helyzet. Itt a Libe bizottságban ezért a munkánkat gyorsabban kell elkezdenünk végezni, vagy gyorsabban kell folytatnunk, mert az együttműködésünk Carlos Urinyóval az ITRE eh, szakbizottságban, és Liza Jakonszárival az IMCO szakbizottságban. Ők is egyetértenek abban, hogy időben le kell zárnunk ezt a dossziét, ami a mi víziónkat illeti e, a szolgáltatású interoperabilitásával kapcsolatban. Itt exkluzív e, hatáskörünk van, hogyha adatvédelem kérdéséről van szó, jelen pillanatban legalábbis. Jelen pillanatban a bizottságnak a javaslata gyakorlatilag a biztonságra és a magánszféra védelmére vonatkozik, és itt megpróbáljuk a saját szakértelmünket, itt a szakbizottsági szakértelmünket e, kiegészítések formájában felhasználni a javaslatban a szolgáltatásoknak, a közszolgáltatásoknak, a kormányzati szolgáltatásoknak az interoperabilitását elő kell segítenünk, de ezzel együtt az alapvető szabadságjogokat és a magánszféra védelmét a polgárok számára és a vállalkozások számára mindenképpen biztosítanunk kell. Remélem, hogy a kollégáknak a hozzájárulása ehhez és a hozzászólásaik ezt fogják majd segíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Lenárs úr, és köszönöm, hogy röviden fogalmazott interoperabilitás. Még egyszer ki akartam mondani ez a téma. Most az árnyék előadót Mariam Dalit hallgatjuk meg. Köszönöm, elnök úr. Um, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Nagyon jó látni azt, hogy uh, hogyan is működhet az adatvédelem és az IZA ez hogyan kapcsolódik. Azt is figyelembe kell venni, hogy az IZA 2 ki terjesztettük az állampolgárokra, ez az eredeti verzióban nem szerepelt, tehát szeretnénk az emberek, az állampolgárok adatait védeni ezen keresztül. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő is hasonlóképpen gondolkodik, mint én, nagyon fontos az, hogy az ISA 2 ne csak felismerje az ízában lévő hibákat, hanem meg is oldja az abban rejlő problémákat. És pont az adatvédelem az egyik ilyen hiányos terület. Az ITRE meghallgatáson is részt vettem, amikor egyébként ott is tagja vagyok, az ITRE-nek tagja vagyok, az SND-nek Mm, képviseletében voltam ott, és fontos az, hogy az ISA 2-t az interoperabilitás szolgálatába állítsuk, és az adatvédelmet célzottan valósítsuk meg. Sokat beszéltünk arról, hogy milyenek a kulcsfontosságú teljesítményindikátorok, ezek az úgynevezett KPI-ok, -ok. Ezek segítenek abban, hogy megvalósítsuk céljainkat. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy fontos az is, hogy a KPI-ok az adatvédelemre is vonatkozzanak, és a LIBE szakbizottság tagjaiként nagyon fontos az biztosítanunk, hogy az adatokat védjük, és a bizottság odafigyeljen erre a kérdésre, olyan módon is, hogy az adatvédelem privát szférához való jogot is biztosítsa. Ezen kívül fontos a négyes cikk figyelembevétele, ugyanis ennek az a célja, hogy minden egyes területen ezt biztosítsuk. A 12-es cikk szintén fontos, ezt is el kell, ezt is magyar, el kell magyarázni, hogy hogyan viszonyul a nemzetközi együttműködéshez, itt harmadik országok kapcsán kell az adatvédelmet biztosítanunk a saját adatvédelmi szabályunknak való megfelelés területén. Ezen kívül pedig fontos az, hogy referenciákat építsünk be ebbe a dossziéba, azért, mert egyelőre nincsen európai szintű adatvédelmi jogharmonizáció. Ezek egyébként egymásnak ellentmondó jogok, szabályok, és nagyon sokszor az adatvédelem tehát nem esik egybe a különböző tagállamokban. A probléma az abból adódik, hogy a standardek megvalósítása különböző lehet, és a 100%-os interoperabilitást kellene elérnünk, ez a fő cél, azt is figyelembe kell vennünk, hogy az interoperabilitás szempontjából az a cél, hogy ugyanazokat a kritériumokat, sztenderdeket állítsuk fel az összes tagállamban. Éppen ezért szerintem minél hamarabb elfogadjuk ezt az adatvédelmi csomagot, annál jobb. Már csak azért is, mert igen régóta vitatkozunk már ezen a kérdésen, és ez pedig nagyon rossz az állampolgároknak. Úgy látom, hogy az interoperabilitás szót nagyon jól ki tudtad mondani te is, és egy fontos politikai nyilatkozatot is hallhattunk a végén. Köszönöm, Miriam. Most pedig a bizottság kapja meg a szót. Uh, thank you very much, um, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak, tisztelt képviselők. Nincs túl sok időnk. Egy rövid prezentációt készítettünk elő, de azt hiszem ezt most inkább átugornám, és inkább reagálnék. Igen, hát a tolmácsok miatt is minden nagyon szabályosan, fegyelmezetten végeztünk ma, úgyhogy próbáljuk betartani az időt. Lénátónak szeretnék köszönetet mondani a program fontosságának a hangsúlyozásáért, illetve hogy mennyire sürgős ez a kérdés, ezzel egyetértünk, és várjuk hogy a közös munkát, megnézzük, hogyan tudjuk ezt eh, eljárásilag megoldani, és hogyan tudjuk majd figyelembe venni a megjegyzéseket. Adatvédelem általánosságban, és anélkül, hogy most eh, belemennénk a módosítók, vagy a javaslatok kérdésébe, szeretném elmondani, hogy a közigazgatási és operatív aspektusai az ISA programnak a 2011-es rendelet alapján született, tehát ez az alapszint. A második szint, hogy az összes tanulmány, szoftver, keret, bármi, amit a program készít, adatvédelem alatt lesz, már a tervezéstől kezdve. Ezt nagyon fontosnak tartottam. Továbbá azok a megoldások és eszközök, amelyeket az eh, ISAN belül kifejlesztünk, ezeket eh, nem a bizottság fogja használni, nem az Európai Unió fogja használni, hanem a tagállamok fogják ezeket újra használni. És itt kell biztosítani, hogy legyenek iránymutatások az eszközök tagállami használatára vonatkozóan. Itt referenciák és utalások szerepelnek a nemzeti és EU-s adatvédelmi jogszabályokra biztosítani kívánjuk azt, hogy ezeket az iránymutatásokat követik, amikor használják a eszközöket, rendszereket, megoldásokat, amelyeket az ISA program tartalmazni fog. Ez az általános megjegyzésem. Természetesen nagyon szívesen beszélünk majd erről, hogyan lehet megerősíteni a szöveget ebben a témában. Szeretnék eh, Dáni asszony megjegyzésére is reagálni, amit köszönök. Az ISA és az adatvédelem, amikor az ISA monitorozza, hogy mi volt sikeres a múltban, mi volt kevésbé sikeres a múltban, itt szeretnék utalni egyébként említette az indikátorokat, igen, egy hosszú indikátor lista szerepel magában a jogszabályban. Többféle témákra vonatkoznak ezek. Köztes és végső értékelés is szerepel. Az ISA programban a jelenlegiben is ez így működik. Az ISA szakbizottság foglalkozik ezzel, évente kétszer találkozik, a koordinációs csoport készíti elő ezeket az üléseket. Úgyhogy ezek a, a témákat nagyon közelről monitorozzuk. Egyébként havonta online frissített információ és rendelkezésre áll publikusak ezek az információk. Úgyhogy az átláthatóságot mindenképpen biztosítani kívánjuk az intézkedések végrehajtásakor, az eszközök használatakor. Jelenleg a fő indikátorokra vonatkozóan a, szerepel a monitorozás is, vagyis a mérés, eh, annak biztosítása, hogy ezek a mértékek előnyt biztosítanak a felhasználók számára. Az egyik indikátor pont erre vonatkozik. Ennyit szerettem volna most mondani, és várjuk az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy rövid volt a hozzászólás de ugyanakkor minden kérdést érni. Tehát Léners úr, ha nincs több hozzászólás, akkor szeretnék köszönetet mondani Dali asszonynak, a LIBE jelentést tervezett, illetve vélemény tervezett, március 15-én lesz bemutatva majd. Köszönöm szépen a kollégák! Egyebek, bárkinek a részéről nincs semmi, akkor lezárom az ülést, köszönöm.